So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten anfangen. Ich Kedves kollégák, kezdenünk kell lassacskán. Tudom, hogy ez a 14 óra 30 perces kezdés, hát ez egy kicsit azért kedvezőtlen, nem tudom, hogy nem lehetne ezen újfent változtatni. Äh, dennoch eine große Freude. Nagy örömmel üdvözöljük Gabriel biztos asszonyt első ízben kinevezése óta itt a szakbizottságnál. Biztos asszony, ahogyan nagyon jól tudja még parlamenti munkája idejéből rendszeres eszmecsere zajlik itt a szakbizottságunkban az illetékes biztossal a struktúrált párbeszéd keretében. Lassan a mostani jogalkotási ciklus végére érünk, és ezzel az új választások előtt leszünk. Ugyanakkor még nagyon sok munka vár ránk, mert a pénzügyi programokra vonatkozó új javaslatoknak örülhetünk, és aztán ott van még az audio-vizuális média szolgáltatásokra vonatkozó irányelv átdolgozás, és persze más digitális ö, dossziék is itt vannak előttünk. Így a 2018-as bizottsági munkaprogramban számos kezdeményezés szerepel, amelyek viszonylag újak az EU politika szempontjából, és új társadalmi kihívások elé állítanak minket. Így a fake news terjesztése, a digitális képességek javítása, tudom, hogy nagyon fontos az ön számára ez a sok kérdéskör, és nagyon örülök, hogy többet megtudhatunk az ön álláspontjáról ezekkel kapcsolatosan és a kezdeményezéseikről. További késlekedés nélkül meg is adom önnek a szót. Kérem, hogy 10 percre korlátozza a hozzászólási idejét, és aztán lesz még egy kis idő a vitára. És a legutóbbi ülésen már kipróbáltuk az úgynevezett pingpong eljárást. Ez nagyon érdekesnek és jónak találtuk az az, hogy a beszámolót követő vita során a koordinátorok két percben, a többi képviselő egy-egy percben kérdéseket tehet fel, ön ezekre azonnal válaszol, és még kiegészítő kérdésre is van lehetőség. Ez egy kicsit élénkebbé, izgalmasabbá teszi a vitát, és nem egyfajta tanár nebuló egymással szemben ülésére emlékeztet ez a helyzet. Hát meglátjuk, hogy most hogy működik ez a módszer. Még egyszer köszönöm, hogy ellátogatott ide, és most öné a szó. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, Kamerévert asszony, tisztelt parlamenti képviselők, köszönöm szépen, hogy meghívtak erre a párbeszédre és örömmel dolgozom a Kulturális Szakbizottsággal együtt ezen a digitális egységes piac témakörön. Ez egy közös célunk. Köszönöm, hogy konstruktív szerepet visznek ebben a vitában, illetve a digitalizáció terén. A digitalizálás minden ágazatra kihat a gazdaságban, ideértve a kultúrát is. Önök is tudják, ahogy én szintén hogy a gazdasági és szociális kihatásai erős, erősek a digitalizációnak, és ez egy nagyon ütős eszközrendszert jelent, demokratikusabbá teszi a kultúrához való hozzáférést. Az együttműködésünkben el tudjuk érni, hogy több európai polgár jusson megfelelő tájékoztatáshoz, és a kulturális javakhoz európai szinten egyenlően tudjanak hozzáférni. Fontos tehát ez a feladat. Nem kell sokat várni arra, hogy az egységes digitális piac kialakulása a közös munkánk eredményeképpen megvalósulhasson. És jogalkotási kezdeményezésünk szolgálja ezt. Szeretném, hogyha ezt a lendületet ki tudnánk használni a politikai prioritások elérése érdekében. Még egy dologért szeretnék köszönetet mondani, az eddig elvégzett munkát szeretném megköszönni az irányelv kidolgozása, illetve egyeztetése terén. Ez egy jogalkotási prioritás a részünkről, és köszönöm, hogy együtt dolgoznak velünk ezen. Köszönöm, hogy a DSM irányelv kimunkálásában aktív szerepet vittek, és a szerzői jogok szabályozását elősegítették ezt. A tegnapi trilógus pedig konstruktív légkörben zajlott, és a társjogalkotóval ebben a témában úgy gondolom, hogy zöggenőmentes az együttműködés. Engedjék meg, hogy egy a szívemhez közel álló témára térjek rá, a digitális kompetencia témakörére. Minden gazdasági terület számára létfontosságú az új kompetencia, új készségek megszerzése. El kell sajátítani a digitális eszközök használatához szükséges képességeket és tudást. Ennek az a célja, hogy a tagállami oktatási, képzési segítséggel a digitális világban jobban boldoguljanak az európai polgárok. A szükséges digitális kompetenciát azért kell kialakítani, hogy a digitális átmenetben helyt tudjunk állni. Ami pedig a média világot illeti, a fiatalok sokszor azt halljuk, nincsenek felkészülve a munkavégzésre. Több mint 40%-a panaszkodik Európában az informatikusok hiányára, hogyha keres informatikusokat, akkor a cégek nagy része nem talál megfelelő szakembereket. 2017-ben egy kísérleti projekt indult, Digitális Lehetőség címen, ami 2018 és 2020 között egyetemisták, illetve egyetemet végzett fiatal szakemberek határon átnyúló csereprogramját támogatja az Erasmushoz hasonló keretek között. Szeretnénk gyakornoki lehetőséget biztosítani a résztvevő fiatal szakemberek számára. Reméljük, hogy minél több résztvevő látja majd az előnyeit. Egy másik szívünkhöz közel álló projekt, a következő több éves pénzügyi keret területe. Az európai alapok reményeink szerint fontos szerepet játszhatnak majd az új kompetenciák elsajátításában, illetve a fiatalok ezekhez való segítésében, hogy a munkaerőpiacon helytálljanak és versenyképesebbek legyenek. Senkit nem hagyunk az út szélén, senki nem maradjon le, ez a célunk. Ami pedig a média támogatást, média ismereteket illeti az audio, audiovizuális terület alapvetően átalakul a fiatal felhasználóknak is köszönhetően, és nagyon sok online lehetőség jelent meg, többek között az oktatásban, képzésben is, illetve az online tartalmat szükséges biztosítani, még pedig olyan módon, hogy a társadalmunk állapotát, illetve az értékrendünket tükröző tartalmak forogjanak, és ilyeneket vehessenek igénybe a felhasználók. Például a videó megosztó hálózatok és a a közösségi háló szerepe kiemelendő, és 2020-tól a következő időszakban a médiaprogram egy nagyon fontos és kiemelt terület lesz. A bizottság ezt a programot kiemelten támogatja, az általa képviselt értékrende együtt. A kulturális sokszínűség a cél, a nyelvi sokszínűség és a versenyképesség megteremtése. Ezeket célozzuk az audiovizuális megújult program keretében, és az a cél, hogy tudjuk kezelni az új típusú kihívásokat. Ambíciózusak a céljaink. Amikor a hivatalmat elfoglaltam, mandátumom elején elkötelezettséget vállaltam annak érdekében, hogy a stábommal együtt előre tudjam vinni ezt a területet. Vannak még háttérben lévő területek, az európai film helyzete például a határon átnyúló együttműködések még nem érték el azt a szintet, amit az amerikai filmek elértek maguknak. És sok esetben nem férhetők hozzá a kulturális termékek. Ez is egy olyan kihívás, amelyet szeretnék európai szinten kezelhetővé tenni az európai film fellendítése érdekében. 2018 ugye az Európai Kulturális Örökség éve, és ennek keretében egy találkozó sorozatot szeretnék szervezni az érintettekkel. A Berlinale keretében tartjuk az első ilyen rendezvényt, és a cél, hogy a lehető legtöbb érdekeltet, érintettet be tudjunk vonni ott a párbeszédbe. A cél, hogy a szakemberek meg tudják határozni azokat az országokat, ahol a filmeket hozzáférhetőbbé, célszerű tenni, illetve az online elérhetőséget meg kell növelni. A cél, hogy a filmek hozzáférhetők legyenek, de lehessen élni a lehetőséggel, anélkül, hogy visszaélnének vele. Például a filmek szinkronizálása segíti a hozzáférhetőségüket. Egy online eszközt fejlesztünk, és ezt használhatják az európai polgárok, igénybe vehetik, hogy online filmeket nézhessenek, mégpedig legális módon hozzá férhetnek, majd a tartalmakhoz, szolgáltatásokhoz. Egy másik fontos kérdés, és felhívnám a figyelmet, ez a digitális technológia, kultúra szolgálatában program, illetve projekt, kicsit részletesebben. Annyit szeretnék ezt hozzáfűzni, hogy ez számomra különösen fontos kezdeményezés. A digitális lehetőségeket szeretnénk növelni, erősíteni, hogy a gazdasági előnyöket, illetve a társadalomra gyakorolt szociális hatásokat is élvezhessük. Nem a pessimizmus vagy a bizalmatlanság eh, kellene, hogy jellemezze ezt a területet, hanem inkább a konstruktív optimizmus kellene, hogy áthassa. a szélesebb körű, demokratikusabb hozzáférés a kultúrához, kulturális termékekhez fontos a tagállamaink számára, illetve a polgáraink számára is. És ide kell érteni a kulturális örökséggel kapcsolatos termékek, szolgáltatások hasznosítását is, illetve a finanszírozásnak a biztosítását. Hogyha a részletek érdeklik, önöket szívesen részletezem majd a kérdésekre válaszolva elnök asszony, szeretném ehhez hozzáfűzni, hogy a demokratikus társadalom az információkhoz való egyenlő hozzáférést nagyon fontos, hogy biztosítsa, és a digitális technológia ezt teszi lehetővé. A parlament állásfoglalása nyomán igyekeztünk meghatározni a hatékony eszközöket, a digitális lehetőségeket és az önszabályozást tartjuk jónak a piac legfontosabb szereplői körében. A parlament és a tanács velünk együtt fogja majd ezt tárgyalni, egyeztetni a márciusi tematikus csúcson. A konzultációt megkezdtük, és február 23-án zárul a konzultációs időszak az ágazati szereplőket bevontuk ebbe a folyamatba, és amikor elkészül a végleges jelentés, akkor azt gondolom, hogy ennek az eredményei rendelkezésünkre állnak majd. És látni kell persze az európai értékekre, illetve az alapjogokra való lehetséges negatív hatásokat is ezekkel is számolni kell, és körültekintőnek kell lennünk a közhatalom gyakorlása közben, hogy a kommunikációs gyakorlat, illetve a tájékoztatás példaértékűen működjön. Ez utóbbival kapcsolatban a hamis híreket szeretném kiemelni, illetve a konstruált álhíreket. Ez is előtérbe helyezi, hogy kompetens médiaismeretekkel kell rendelkezni, hogy az ember helyt tudjon állni az információ áradatban. Ehhez kívánok közös megközelítést és bátor, ambíciózus munkát. Hogyha nem tudunk előrelépni e téren Európában, akkor tovább töredezik ez a szakterület, és nemzeti szintű törések alakulhatnak ki, új erők, miközben az információ nem ismer határokat, tehát ezért fontos, hogy együtt tudjunk dolgozni. Köszönöm szépen, és várom a kérdéseiket javaslataikat. Köszönöm a figyelmet. Ja, vielen, vielen herzlichen... Nagyon szépen köszönöm, biztos asszony, ezt a rendkívül ambíciózus munkaprogramot, amit a következő időszakra beindított. És kezdjük meg a vitát. A koordinátorokkal kezdjük. Szilvia Costa kapszult maximum két percben. Köszönöm, mondja Szilvia Koszta, köszönöm elnök asszony, kedves biztos asszony, nagyon örülök annak, hogy találkozni tudunk, noha nem régiben a kiskorúakkal kapcsolatos intergrupban is találkoztunk a kiskorúak védelme kapcsán. Talán hasznos lenne, hogyha be tudná mutatni, hogy milyen pontos javaslataik vannak a bizottságnak, hogyan akar többet tenni a kiberbűnözés kapcsán, a kiskorok nagyobb fokú védelme érdekében, az interneten való zaklatás megelőzése érdekében, erről már beszéltünk. Ugye az audiovizuális média szolgáltatásokra vonatkozó irányelv végre jó irányba fordult itt a bolgár elnökség alatt. Ugyanakkor vannak itt újdonságok is, fontos nem csupán a kiskorúak felelősségének fel ébresztése, hanem általánosságban fontos rámutatni az emberi méltóság védelmére, az emberi jogok védelmére, és fontos korrekt módon eljárni az illeges tartalmakkal szemben, nem csupán a szociális platformokon, hanem más fórumokon is érdekelne, hogy a digitális oktatással kapcsolatos cselekvési tervhez képest ugye itt van Krisztina Libácska ide vonatkozó jelentése, hogyan lehet összekapcsolni a Göteborgi csúcs után az ajánlásokat, ugye itt láthatjuk az innovációt, a társadalom fejlő, fejlődését ezen a területen, hogyan lehet ezeket a digitális képességeket jobban bekapcsolni az oktatásba, és milyen források vannak erre? Itt van úgymond ez a Juncker-féle beruházási alap, de ez az oktatásra egyáltalán nem vonatkozik sajnos. Ugye a docensek e-learningje volt egy ilyen kezdeményezés, amelyet európai szinten támogatunk, ugyanakkor a digitális infrastruktúra kiépítése volt még ide tartozó az iskolákban, egyetemeken. Aztán a média területén jobban szeretném megérteni ezt a javaslatot, amely egy esetleges európai platform létrehozására irányul, és így az európai filmek egyfajta repertóriumát lehetne hoz, létrehozni. Érdekelne, hogy itt konkrétan mi is történik. És aztán a digitális kultúra miben is áll pontosan ez az új európai stratégia? Nem vagyunk túl sokan, talán egy kicsit több felszólalási időt is lehetne adni. Ja, wir sind nicht so viele, aber ich habe heute Morgen schon mal gesagt... Nem vagyunk sokan, de hát mindenki szemmel, ugyanaz a jog érvényesül. Ha még lesz idő, akkor még egyszer jelentkezhet. Úgyhogy kétség esetén hát inkább a ferebb variánst alkalmazom az időt illetően. Biztos asszony. Köszönöm, Kosta asszony, köszönöm a kérdéseket. Az első kérdés, a kiskorúak védelme. Háromból egy felhasználó az interneten jelenleg fiatal, és a fiatalok nagyon gyorsan szembesülnek nem csupán a kedvező oldalával az internetnek, hanem egy sokkal sötétebb oldalával is. Ezért az Európai Parlament Parlamenttel együtt február 6-án Strasbourgban megkezdtünk egy európai felvilágosító kampányt, Safer Internet for EU e címmel, és a 2018-as évet egy valódi európai média oktatási évnek akarjuk tekinteni, hogy a kibertámadások ellen jobban tudjunk védekezni, és ami még fontosabb, ezen kampány célja az is, hogy a fiatalabbak számára olyan eszközöket bocsásson rendelkezésre, hogy jobban megértsék, hogyan is működik az internet, hogy tudják kihez forduljanak, hogyha negatív hatásokat tapasztalnak az interneten. Ugyanakkor az is nagyon fontos számomra, hogy ez a kampány a szülők, a pedagógusok bevonásával történjék, tehát valamennyiünket mobilizálni kell, hogy elérjük célunkat. Tehát vannak egyfajta Safer Internet központok minden egyes tagállamban, rendkívül aktívan működnek ezek, és az év során több fellépésünk is van, és ez lehetővé teszi, hogy nagyon egyszerű gesztusokat megosszunk, például a jelszó védelmére vonatkozóan, vagy hogyan lehet az, hogy ne váljunk a phishing jelenség áldozataivá, tehát mindenkire számítunk ezen kampány során. Ugye már tettük ezt a felhívást, és vannak nagykövetei úgymond ennek az ügynek, mint például ön is. Az Európai Parlament képviselői, intézmények képviselői, civil társadalmi képviselők a nagykövetei úgymond ennek a kampánynak és így, ha mindannyian együttműködünk, elérhetjük célunkat. Aztán a digitális képzésre vonatkozó fellépés. Nagyon ösztönző, bátorító azt látni, hogy együtt tudunk dolgozni, itt is az oktatási rendszerrel, és világosan kijelentettük, hogy egyrésztről a fiatal nők, lányok helyzetét kell megerősíteni, több képzésre van szükség a pedagógusok részére is, hiszen gyakran azt mondjuk, hogy a fiataloknak nincs elég kompetenciái, de a pedagógusokat is érinti ez a hatalmas kihívás. A pedagógusok mindössze 25%-a rendelkezik a szükséges kompetenciával, hogy ezt tovább tudja adni, tehát tovább dolgozunk a miniszterekkel együtt, hogy megfelelő forrásokat bocsássunk rendelkezésre a célra. Aztán van egy felvégesítő kampány, egy kísérleti projekt, a selfie program, ahol is az iskoláknak adunk lehetőséget, hogy ők maguk értékeljék, hogy a digitális területen hol tartanak, és milyen igényeik vannak. 650 iskola ö, volt az első szakaszban, és áprilisban megkezdjük a második szakaszt. Nagyon bátorító ez, tehát továbbra is dolgozunk az oktatási miniszterekkel, hogy megnézzük, hogy fokozatosan hogyan lehet végrehajtani ezeket az intézkedéseket, fellépéseket, és hogyan adódhatnak ebből multiplikátor hatások. Elnök, köszönöm szépen, Helga Trüppel következik. Uh, Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, biztos asszony. Az elmúlt hónapban több lehetőségünk volt arra, hogy eszmét cseréljünk önnel ezekről a kérdésekről. Végül arról a kérdésről, illetve annak módjáról, hogy hogyan virkozunk a digitális a mindannyian örülünk annak, hogy új lehetőségeink vannak kultúrához való hozzáféréshez, azonban ott vannak az álhírek, a gyűlöletbeszéd, a visszaélések, illetve a minőségi újságírás jövőjével kapcsolatban egy intelligens szabályozásra van szükségünk. És azt hiszem, amit ön ma bejelentett, jól lehet, nem voltam itt végig az ön előadása során, de ezt gondolom, hogy az általános irányvonal szerintem nagyon helyes. Eh, lehet, hogy csak nem voltam itt, de szeretnék visszakérdezni, hogy néhány héttel ezelőtt ön vezette be az úgynevezett digitális közplatformot, és azt szeretném, vagy digitális nyilvános platformot, és kérdezném, hogy ezzel kapcsolatban mit tud mondani. Madame Truppel, effektív. Köszönöm szépen, Truppel asszony. Köszönöm a az eredményes együttműködést, hiszen folyamatosan ötleteket, javaslatokat kapunk, és végül is egységes hangon tudjuk megfogalmazni, hogy mire van szüksége az európai polgároknak. Koszta asszony is említette, hogy az európai film repertoár mennyire fontos és képviselendő. Nagyon lényeges kiemelni, hogy láthatóvá kell tennünk a filmeket, büszkék vagyunk rájuk, de növelni kell a láthatóságokat, hogy a fiatalok is megismerhessék a film örökségünket, amit érdemes meg is nézni. Tehát E tekintetben két szakaszban végezhetjük el a feladatainkat. Az első szakaszban csak a szakmával egyeztetünk egyfajta B2B eh, vállalkozások közötti együttműködésben. Igyekszünk meghatározni, hogy mely tagállamokban elérhetők mely európai filmek, és hogyha ennek megvan az eredménye. Az első kerekasztalt Berlinbe megszerveztem, és ott kell majd egyfajta branding munkát elvégezni, hogy márkaimást alakítsunk ki ezen a területen, és aztán egy szerkesztői politikára lesz szükség, hogy a közönség élvezhesse ezeket a filmeket. Aztán ez tehát egy pozitív reakcióval találkozó felvetés, és a második szakaszban pedig teljesen nyitottak leszünk a B2C területen, a felhasználókkal való együttműködés terén minden ötletre és javaslatra. Egy olyan platformon fogjuk majd biztosítani a filmek láthatóságát, ami a szolgáltatások általános hozzáférését garantálja majd a felhasználók számára. És ez komoly munkát igényel, illetve át kell gondolnunk a lépéseket, és a cél, hogy mielőbb megvalósuljunk a a láthatóság 2018 októ... októberétől indul ez a kezdeményezés, és jövőre a, pedig az érdemi munka követi. Meg kell határozni a sajátosságait ennek a témakörnek, illetve a különböző érdekeket egyeztetni. Köszönöm. Köszönöm. Mivel nincs további koordinátorunk jelen, nézzük a többi képviselőt. Santiago Fisasszal kezdjük egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, biztos asszony. Egy nagyon igényes programot mutatott be nekünk. Az első észrevételem, hogy az idősek számára is hozzáférhetővé kellene tenni a digitális termékeket, technológiákat, mert nagy a szakadék az iskolába járó fiatalok és az időskorúak között. Amikor különböző fájlokat, illetve dokumentumokat digitálisan tesznek elérhetővé, az az idősek számára sokszor gondot okoz. Lehet, hogy a hamis hírek témáról még egy kicsit korai szót ejteni, de ezt a rákos daganatot valahogyan kezelni kell, már pedig a digitális visszaélések ezt elősegítik. Köszönöm. Köszönöm, Gabriel asszony. Merci beaucoup, monsieur Fissas, merci beaucoup. Köszönöm szépen, Fissas úr. Nagyon releváns a kérdés, amelyet felvetett. És nagyon nehéz az első kérdésre érdemi választ adni. Nincsenek csodás megoldások, hiszen az időskorúak esetében látni kell, hogy több kategóriáról beszélünk párhuzamosan. Tehát vannak azok, akik vonzódnak a digitális információkhoz, termékekhez, és vannak azok, akik nem igazán érdeklődnek. És eh, nyilván nem tettünk eleget, de kidolgoztunk egy olyan megoldást, ami az idősebbek számára is digitális kompetencia szerzés lehetőségét biztosítja. Ez a Pathways, a Tyson eh, biztos témaköre. Milyen intézkedéseket javasolhatunk? Az egyik megoldás, ami hozzám tartozik, a digitális innovációs központoknak a programja. Ez egy öt éves program, amiből még három hátra van, tehát most vagyunk a második ö, évében. Évi 100 millió a keret, és 2020-ig minden régióban digitális innovációs központot szeretnénk létrehozni. És a javaslatom, hogy itt képzési tevékenység is bekerüljön a tevékenységek közé. A régiókban sokszor gondot jelentenek a távolságok, tehát a digitális technológia lehetővé teszi, hogy a távolságokat leküzdjük. Ez tehát az egyik javasolt megoldás, de több irányban is gondolkodunk, és keresünk a lehetőségeket. Szeretnénk, hogyha a tagállamok nem lennének irigyek, és nem tartanák meg maguknak az információikat, a legjobb gyakorlataikat a digitális foglalkoztatási európai koalíció segíthet előre lépni. Több mint 3,5 millió képzést biztosít ez a koalíció, főleg a fiatalokra összpontosítva, de olyan partnerekkel is, akik például az idősebbeket, illetve a veszélyeztetett csoportokat be tudják vonni. Tehát azt gondolom, hogy ez egy komoly lehetőség. Ma, amikor a szegénység veszélyével, illetve a kirekesztéssel, a marginalizálódás veszélyével nézünk szembe, fontos a digitális lehetőségeket kiaknázni. Ami a hamisított híreket illeti, itt az illegális tartalomtól megkülönböztetném ezt a területet. Az európai jog világosan meghatározza, hogy itt gyűlöletbeszéd, terrorizmus, buzdítás, illetve csempész vagy hamisított termékek jelennek meg az egyik oldalon, viszont a hamis hírek esetében eh, konspiratívan meghamisított hírekről beszélünk, és egy munkacsoport foglalkozik ezzel, többek között a definíción is dolgozik, és ez lehetne még aktívabb. Nagy érdeklődéssel eh, várom a munkájuk eredményét, és ez alkotmányjogi szempontokat is felvethet. Hiszen a hamis hírek esetében nem iróniáról, nem szatíráról van szó, nem egyéni véleményről, hanem egy konspiratív módon szándékos, manipulatív szándékkal összerakott eh, álhírekről, amelyek célja, hogy politikai és társadalmi hatást érjenek el. Végzi a munkáját ez a munkacsoport, és én négy kulcselemét látom a hamis híreknek, ezt kell bevonni a megoldás kialakításba. Tehát egyrészt befogadó módon kell kezelnünk a közösségi háló, hálókat és a tömegtájékoztatási eszközöket, a médiát, a civileket, civil társadalmat, az intézményeket. Meg kell vizsgálnunk, hogy milyen mechanizmusok segítségével terjedhet, és hogyan finanszírozzák a hamis híreket. Számunkra a hitelesség az irányadó, hiteles információkat kell a polgárok számára biztosítani. Senki ne próbálja meg manipulálni másoknak az álláspontját, ez számomra alapvető. Tehát a tényeket ellenőrizni nagyon fontos. A sokszínűség éppen ezért egy kiemelt szempont, nem szabad olyan módon kiszorítani a hamis híreket, hogy egyfajta kirekesztő megoldás legyen ebből, hanem egy olyan környezetet kell kialakítani, amelyben a hamis hírek nem tudnak érvényesülni. És március közepére készül el, illetve hozzák nyilvánosságra jelentést. Február 27-ére pedig egy nyilvános tanácskozást eh, hívtunk össze, ott a szakértők kifejtik a véleményüket. És a különböző nézőpontok elhangozhatnak, eszmecserét tarthatunk, és közös megoldást, módszert dolgozhatunk ki. A szakértői csoport ezzel kézzelfogható konkrét eredményeket szolgáltat majd. Köszönöm. Krisztina Libacska. Anni. Nagyon köszönöm. Krisztina Libacska következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszony, köszönöm. Entschuldigung, Martina, ich kann... Elnézést, Martina. Nem tudom, hogy ki, kit képvisel koordinátorként, azt előzetesen kellene közölni. Krisztina, tiéd a szó. Köszönöm, biztos asszony, ezt a rendkívül érdekes beszámolót. Három kérdésem van, ugye itt a digitális kompetenciák, ismeretek hiánya a pedagógusok részéről. Néha a fiatalok jobban értenek ehhez, mint maguk a tanárok, és ez egy nagy probléma. Fontos ez a projekt az Európai Bizottság részéről, az Európai Pedagógus Akadémia. Össze akarják-e kapcsolni ezt a két szempontot, hogy a digitális kompetenciákat megerősítsék? Aztán a második kérdés a digitális kirekesztés az idősek esetében, a kolléga már szólt erről. Biztos asszony, parlamenti mandátumom keretében tanfolyamokat szervezek az idős személyek számára, és nem vagyok képes kielégíteni az igényeket azok részéről, akik szeretnének részt venni ezeken a tanfolyamokon. Az időseknek vannak szervezeteik, amelyek igenis ismertek az önkormányzatok számára. Tehát önkormányzati szinten forrásokat biztosítani, az lehetővé tenni ezen személyek elérését. Aztán a digitális terület az oktatás szolgálatában itt az oktatás minőségét is garantálni lehetne az új technológiák segítségével, hogyan akarják monitorozni ezt a minőséget. Aztán tudatában vannak annak az igénynek, hogy a digitális eszközöket a felhasználók korához, életkorához kellene igazítani. Elnök, köszönöm szépen. Talán próbáljunk egy kicsit rövidebbek lenni. Biztos asszony, köszönöm Libacska asszony. Nos, az pedagógusok digitális kompetenciáját illetően csak támogatni tudom az összes elképzelést, amely lehetővé teszi, hogy a pedagógusok tájékozottabbak legyenek, legyen egy hálózatuk, hiszen ez egy nagyon fontos dolog. Ugye helyi szinten nagyon sok a kezdeményezés, és talán itt lenne az ideje annak, hogy az új technológiáknak köszönhetően jobban összekapcsoljuk az egyes résztvevőket, személyeket platformokon keresztül, ugye online oktatási eszközöket bocsájtva rendelkezésükre. Én csak támogatni tudom az ilyenfajta kezdeményezéseket, és nem szabad ezeket szem elől veszíteni. A minőségi oktatást illetően ez nem az én hatásköröm, Tudjuk, hogy az oktatás továbbra is tagállami hatáskör, a digitális területnek köszönhetően nagyobb szinergiákat érhetünk el, és ezért támogatok bizonyos kezdeményezéseket, például a European Codric, ez egy szép kezdeményezés, amely több mint egy millió személy számára lehetővé teszi Európában, hogy októberben három hétig megnézhesse a kódolást, a programozást, amely nagyon hasznos lehet, hogy teremtsenek is, alkossanak, létrehozzanak, vagy akár novemberben, ez a második év volt már, amikor ezt az eseményt megszerveztük, és üdvözlöm az ilyenfajta kezdeményezéseket, mert a minőségi oktatás szerintem akkor valósul meg, amikor az oktatás kapcsolódik a munkaerőpiac igényeihez. Erre van itt ma szükség olyan fiatalokra, akik megfelelnek a munkaerőpiac igényeinek. Ugye 350 ezer IKT specialistára van szükség, 2020-ban 500 ezer lesz az igény, tehát itt akár az üzletvilág, az egyetemek sokkal inkább együtt kell, hogy működjenek, hogy elérjük ezt a célt. Én továbbra is az én tárcám keretei között maradok, amikor válaszolok. Elnök, köszönöm szépen. Martina Michels következik. Elnézést, abból indultam ki, hogy most egy frakciókon átnyúló kört csinálunk, és mindenki sorra kerül, úgyhogy elnézést, hogy közbe szóltam, közbe kiabáltam. Biztos azt, hogy csak gratulálni tudok ahhoz az elképzeléshez, amelyet ön a Berlin elén bemutatott. Berliniként különös figyelemmel nyomon követtem ezt az európai online platformot. Érdekelne, hogy kereskedelmi szinten Ön szerint hogyan fog kinézni ez a projekt, és hogyan lehet az európai filmipart meggyőzni, amely a területi elfhez ragaszkodott bevételi okok miatt eddig. Aztán a szerzői jogok, az úgynevezett glam intézeteknél, tehát itt vannak a galériák, a könyvtárak, archívumok, levértárak, múzeumok. Jelenleg folyik erről a vita, és a digitalizáció önmagában a megőrzés céljaira nem elégséges. Mikor fogják lefolytatni ezt a párbeszédet, és van -e ezzel kapcsolatosan már konkrét elképzelése? Elnök, nagyon szépen köszönöm, biztos asszony. Köszönöm. Ezt a két kérdést az Európai Film Repertóriumról. Ahogy elmondtam, még nem tartunk egyáltalán a kereskedelmi szakasznál. Itt az a fontos, hogy legyen egy egységes hely, ugye itt vannak ezek a VOD platformok, és vannak jó tapasztalatok ezzel, ezeket használni tudjuk, de fontos, hogy legyen egy egységes hely, ahol ez a rendkívüli kulturális örökség, a kulturális sokszínűség jelen lehet, és meg lehet találni az európai filmeket ezen a helyen. Már bizonyos tagállamokban léteznek ilyenfajta repertóriumok. Jó lenne, hogyha ezt európai szinten is létrehoznánk. A második szakaszt illetően teljesen nyitott vagyok. Tehát nem rákényszeríteni akarok bárkire bármit is, hanem szeretném tudni, hogy ugye itt van a szerzőjogok kérdése, vannak szerződések, amiket aláírtak. Én mindezek tiszteletében szeretnék cselekedni, és nyitott vagyok minden javaslat előtt. Berlinben nagyon jó kerekasztalt tartottunk, és még van két hónap, amikor egy technikai jellegű ülésünk lesz, amikor ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk, megszervezzük a Kenni fesztivál alatt is a kerekasztalt, és aztán októberben már egy prototípust bocsájtunk útjára. Számítok önökre is, és minden szükséges információt meg tudok adni. Aztán a kulturális szerzőjogok kapcsán ugye a parlament szavazatára számítok, nem a Kulturális Szakbizottság. Ugye ezt köszönöm, és el is mondtam a nyitó beszédemben, nagyon hálás vagyok ennek a szakbizottságnak, amit önök tettek. Ugyanakkor várjuk az áró szavazást március végén, vagy akár áprilisban, és szeretnék most már a számunkra lényeges dolgokra áttérni, és meg szeretnénk őrizni a javaslat ambícióját, ehhez pedig arra van szükség, hogy a tárgyalások megkezdődjenek. Elnök, nagyon köszönöm, Strojewski úr. Jeszcze na tym posiedzeniu Komisji Kultury będę prezentować raport o barierach. A Kulturális Bizottság során egy jelentést fogok benyújtani, illetve ismertetni a kultúrával kapcsolatos strukturális és egyéb problémákról illetve a strukturális és pénzügyi akadályok a kultúrához való hozzáférésben címmel. Ezzel kapcsolatban nagyon keveset tudunk, amikor a kultúrában való online részvételről esik szó. Szóval ön is azt mondta, hogy nem tudja pontosan az európai filmek online hol férhetők hozzá. Nagyon jó lenne, hogyha az Eurostat ezzel kapcsolatos felméréseit kiterjesztenék annak érdekében, hogy jobb szakpolitikákat tudjunk kidolgozni a kultúrával való, kultúrához való hozzáférés során. Én a lengyel elnökség során kulturális miniszter voltam, és akkor jöttem rá arra, hogy mennyire sok európai filmhez nem lehetett hozzáférni, szerzői jogi probléma miatt, és szeretném, hogyha ezeket a javaslatokat kibővítenénk annak érdekében, hogy az európai kultúrát ne akadályozzuk. Merci beaucoup. Köszönöm szépen a kérdést. Csak gratulálhatok ehhez a kezdeményezéshez világosabbá teszik, hogy melyek a hozzáférést akadályozó akadályok, és ez is hangsúlyozza, hogy a közös munka mennyire fontos. Az Európai Parlament is az a frontvonalban van a közös munka során, és az a feladatunk, hogy megtaláljuk az eszközöket, a megoldásokat, hogy ez a projekt előre tudjon haladni, és eredményt érjünk el. Tehát csak csatlakozni tudok ez a javaslathoz. Vielen herzlichen Dank. Nagyon köszönöm. Henikov. Уважаема госпожо Габриел, първо ще кажа няколко неща, които ги знаете. 40... Köszönöm szépen. Köszönöm Gabriel asszonynak a rendelkezés állását. Az európai népesség 40%-a nem rendelkezik digitális ismeretekkel, legalábbis elégtelen ismeretekkel rendelkezik, 20%-uk egyáltalán nem rendelkezik ilyen ismeretekkel. Bulgária az utolsó előtti, ugyanis csupán a lakosság egynegyede rendelkezik bizonyos szintű digitális ismeretekkel. Ez tehát elég nagy akadályt jelent a kultúrához való hozzáférés terén. Stratégiákat dolgozunk ki, végrehajtjuk azokat. De ne veszük figyelembe, hogy a lakosságot ez milyen mértékben érinti a stratégia, és mennyire távol állnak ettől a stratégiától digitális ismeretek hiánya miatt. Volt tehát egy elképzelés, azzal kapcsolatban, hogy nemzeti szinten növeljük 2027-ig a lakosság digitális ismereteit. Vajon ezen a területen mennyi előrelépés sikerült elérni? Ön említette a digitális oktatást. A kérdés az, hogy van-e valamilyen konkrét intézkedés ezzel kapcsolatban? Köszönöm szépen, Nikov úr. Valóban riasztóak ezek az adatok, számok. És teljesen igaza van, amikor felhívja rájuk a figyelmünket. Ezért is hangsúlyozom én a digitális készségeket, kompetenciát, hiszen a pénzügyi mm, eszközök, illetve megoldások rendelkezésre állhatnak, de hogyha a polgárok digitális ismeretek hiánya miatt nem tudnak velük élni, akkor a digitális átalakulás nem jöhet létre, vagy nem biztosítja az elvárt előnyöket. A minden tagállam kialakította maga nemzeti stratégiáját erről, de nem ez a lényeg, hanem hogy mi lesz belőle, és milyen érdemi eredmények születnek. hozzáadott értéket szeretnénk biztosítani, és ezt úgy tehetjük láthatóvá, hogy a nemzeti stratégiákat kiegészítjük a maguk szintjén. Itt például az Európai Szakképzési Hetet emelném ki, vagy egy sor más kezdeményezést is említhetnék, amelyek célja, hogy a digitális kompetenciák erősödhessenek, hiszen ezek létfontosságúak. Újfent hangsúlyozom, hogy a tagállamok a saját hatásköreiket szeretnék megtartani, és nemzeti szinten kidolgozni megoldásaikat az új technológiák ellenben. Rohamosan fejlődnek, és talán módszert kellene váltanunk emiatt. A ritkán lakott uniós régiókban dolgozó tanárok helyzetére is utalt a kérdésében. Annyit mondanék, hogy amikor programokat, intézkedéseket fogadunk el, akkor elsődleges feladatunk, hogy az internet hozzáférést biztosítsuk. A ritkán lakott területeken élők is hadd férjenek hozzá az internethez hiszen 76%-a a városi háztartásoknak rendelkezik internet hozzáféréssel a vidéki területeken, és különösen a távol fekvő, ritkán lakott területeken az internet hozzáférésnek az aránya az 40% alatti. Tehát ez kell, hogy vezesse a, az intézkedéseinket, és ez a nagy kihívás a program számára, hogy a gyakorlatban elérjük az internet elterjedését. az EU költségvetés forrásokat kell, hogy biztosítson erre a jövőben. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Flanagan úr. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Nem vagyok ebben a szakbizottságban tag, ezért köszönöm szépen, hogy meg, megengedték, hogy részt vegyek, sokat tanulhatnának önöktől az egyéb szakbizottsági elnökök. Gabriel asszony, a hamis, illetve álhírekkel foglalkozó munkacsoportról kérdezném. Ön sokat beszélt a hitelességről, a jó kommunikációs környezetről. Amikor az emberek Írországban azt hallották, hogy az egyik, hogy a hamis álhírekkel foglalkozó magas szintű munkacsoport létrejött, és hogy ki volt az egyik tagja, akkor rengeteg e-mailt kaptam. Én magam egyébként sikeresen pereltem azt az újságot, amelytől ez a bizonyos személy származik, a az emberek megdöbbenten hallották ezt a hírt, hogy beválasztották őt az álhírrel foglalkozó munkacsoportba. Ön, ja, önhöz január 16-án fordultam e-mailben. Ön a jó kommunikációs környezetről beszélt, nem kaptam választ. Január 25-én újra önhöz fordultam e-mailben, és még mindig nem kaptam választ. Szerintem az érintett újságíró, illetve jó magam, talán egyszer találkozhatnánk önnel, hogy megbeszéljük, hogy mi a probléma ezzel az adott személy. Flanager úr, elnézést, mondja az elnök, ennyi volt. Azt hiszem, hogy az üzenet megérkezett a biztos asszonyhoz, Gabriel asszony. Köszönöm szépen, Flanagan úr. A főigazgatóság nevében küldték a választ, amelyben az állt, hogy én magam személyesen is ezt válaszoltam volna, és igazából nem személyi alapon történt a kiválasztás. Tehát meg fogja kapni ezt a levelet, de a kiválasztási folyamat különböző független szempontok alapján történt, illetve a hozzáértés, a földrajzi és a nemek közötti egyensúlyi szerepet a szempontok között, és 350 jelentkezőnk volt egy hónapon belül, és ebből 39-et választottunk ki, és rendelkezésére állok, találkozzunk, és beszéljük ezt meg. Gut, vielen herzlichen Dank, Herr Malinov. Nagyon köszönöm, Malinov úr. No, no time for nice words. I just, uh, it's good to see you again. Jó, hogy újra láthatom önt, biztos asszony. Három kérdésem lenne. Először is, inkább egy szakpolitikai ajánlás, talán ön tudja, hogy az informatikai ágazat egy nagyon befolyásos magánoktatási intézményekből álló hálózatot épített ki a digitális ismeretekkel kapcsolatban le- felhasználhatjuk-e az ebben rejlő potenciált addig, amíg a tagállami oktatási intézmények felzárkoznak. Nagyon jók, nagyon fókuszáltak, azonban elsősorban magánpiaci alapokon működnek, és ez a potenciál elvész. Szerintem együtt kéne működni velük. A második kérdésem a kiskorúak védelmére vonatkozik. Holnap fogunk erről külön megbeszélést tartani. Nagyon sok családban a gyerekek anya-apa nélkül nőnek fel, akik külföldön dolgoznak, és a nagyszülőkkel nőnek fel. A nagyszülőkkel is kellene foglalkoznunk, hogy hogyan készülnek fel, hogyan eh, készíthetjük fel őket erre a kihívásra. Van ezzel kapcsolatban egy kísérleti projektem. És a harmadik kérdésem pedig az álhírekre vonatkozik. Európai választások lesznek a jövő évben, koncentráljunk tehát az álhírek elleni küzdelemre, különösen az európai parlamenti választásokkal kapcsolatban. Nem kell pazarolni az erőforrásokat a hosszú távú stratégiákra, bízzuk ezt a következő bizottságra, koncentráljunk inkább azokra az álhírekre, amelyek megpróbálják majd megváltoztatni az európai parlamenti választások eredményét. Remélem, hogy ebben sikeresek is leszünk. Vielen herzlichen Dank. Frau Gabriel, bitte. Nagyon köszönöm, Gabriel asszony. Nagyon благодаря, господин Малинов. И трите въпроса са изключително важни. Köszönöm szépen, Malina Vór. Mind a három kérdés különösen fontos. Először is az elsőre reagálnék. Valóban sokkal jobb lenne, hogyha szélesebb körű együttműködés valósulna meg, és ez már működik egyes tagállamokban. Ugyanis vannak olyan nemzeti koalíciók, amelyek a digitális munkahelyekkel foglalkoznak, az Európai Koalícióban pedig 19 nemzeti koalíció működik. Nagyon jó lenne tehát, hogy az összes tagállamnak lenne ilyen nemzeti koalíciója. Az éves ülések során, illetve júniusban a bulgáriai digitális csúcs találkozón megfelelő lenne, hogy megtárgyaljuk ezt az elképzelést. És talán egy külön, ezzel kapcsolatos külön ígéretre, illetve vállalásra is összpontosíthatnánk. Azok a gyermekek, akiknek a szülei külföldön dolgoznak, ezzel a témával nem foglalkoztunk, de egyes tagállamokban nagyon is aktuális. Valósz, természetesen nyitva állunk az új elképzelések előtt, ami pedig az áhíreket és a következő európai parlamenti választásokat illeti, Nos igen, ez az egyik olyan dimenzió, amelyel foglalkozunk, és ezzel a magas szintű szakértői csoport is foglalkozni fog. Ez az az üzenet, amelyet megpróbálok továbbítani a szakértők felé is. Hosszú távú intézkedéseink vannak, és a média, médiához való hozzáférés, a média ismeretek szintén fontos részét képezik ennek, de először is rövid távú intézkedésekre van szükség, és e rövid távú intézkedések között az európai parlamenti választások prioritást fognak élvezni. A szavazás nyilvános lesz, és természetesen az összes ezzel kapcsolatos kezdeményezést szívesen fogadjuk. Egy kicsit várni kell, mert a német tolmácsolás mindig egy kicsit terjedelmesebb. Julie Ward. Uh, thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Arról szerettem volna önt megkérdezni, hogy hogy tudnánk felkelteni a tanulók kíváncsiságát a kultúra iránt. Azt gondolom, hogy a platformok, a keresőmotorok, a fősodratú kultúrát népszerűsítik algoritmusok szerint, és fontos lenne a sokszínű tartalom, és hogy a felhasználók is tudatosítsák ennek a rendelkezés állását. Ez is beépíthető lenne a digitális, illetve a média tudatosság stratégiájába, és ez fontos lenne, illetve az kapcsolódik, amit sokan elmondtak itt a mai délután során. És egy javaslatom is lenne, a szakmai kompetencia jól összehangolható a digitális jövőképünkkel, hiszen sokkal több időnk lesz a jövőben, fantasztikus digitális eszközökkel leszünk hatékonyabbak, produktívabbak, és ezek nagyon érdekes lehetőségek. Sokan közben nem tudják, hogy a szabadidejükben mit kezdjenek magukkal. Tehát a szakképzés mellé ezt is oda lehetne sorolni. Aztán STAM-ről beszélnek elég sokan a tudományok terén, ami a bölcsész tudományokat, művészeteket is magában foglalja, az az albetű és az e IIF reggelin a kabinetjének egyik tagja részt vett, és azt mondta, hogy az alulról jövő kezdeményezéseket várják. Mit jelent ez a gyakorlatban? Mennyire alul van az az alul? Merci, merci beaucoup. Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket. Az elsőre azt tudom mondani, hogy az érdeklődést fokozni úgy lehet, hogy talán már most is ambiciózusak vagyunk, de egyre ambiciózusabbak leszünk, és ez jogalkotás formáját ölti majd, hiszen az SMA irányelv az pontosan azt tűzi ki célul, hogy a százalékos arányt növeljük, elérhetőbbé tegyük európai szinten a platformot. Tehát az egyik új javaslat jogalkotási természetű, és lehetővé teszi a szélesebb körű elérést. És az ön számára is világos, hogy a fiatalokat lelkesíteni nem jogszabályjal lehet, hanem oktatással, felvilágosítással, hogy a tartalom nagyszerűségét megvilágítsuk számukra minél fiatalabb korban. Tehát a fiatalok számára ismert témákból indulhatunk ki, illetve az általuk kedvelt személyiségekre lehet ezt építeni, és nem annyira a hagyományos oktatásra, illetve pedagógusokra támaszkodhatunk ezen a téren. Aztán arra is fontos hangsúlyt fektetni, és itt a parlamentben is több kolléga foglalkozik ezzel, hogy a kreatív ágazat szerepét növeljük Európában, hiszen ez gazdasági, illetve foglalkoztatási szempontból a harmadik legnagyobb ágazat, és a fiatalok számára óriási lehetőségeket tartogat. Gondoljunk az euró, európai animációs területre. Óriási lehetőségek vannak benne, és az új technológiáknak, illetve programoknak, algoritmusoknak köszönhetően konkrét jövőbeni karrier lehetőségeket nyit ez meg számukra. És nagyon jól fizetett állásokban dolgozhatnak. Tehát én messze menően nyitott vagyok a további javaslatokra, és ami a szaktudás mellett a digitális technológiának a, az ismeretét is terjeszteni arra szintén, tehát kiválóak a javaslatok, és eredményekre törekszünk az új technológiák segítségével, több szinten szeretnénk őket hasznosítani. Nagyon köszönöm. Ofrin úr következik. Uh, I wanted to ask. Köszönöm szépen a biztos asszonyról. Az álhírekről szerettem volna kérdezni. Azt mondta, hogy a definícióban még nem sikerült megállapodni. Én azt gondolom, hogy a bizonyíthatóan helytelen állítások megfogalmazásnak kellene szerepelnie ebben a meghatározásban, ezzel egyet tud érteni? Ugyanis a politikusok nagyon gyakran szelektíve idéznek adatokat azért, hogy saját Drági úr például az euró térséggel kapcsolatban azt mondja, hogy milyen sikeres az euró, hiszen hogyha megnézzük az elmúlt 18x adatait, akkor milyen jó volt, eh, milyen jól alakult, de hogyha mondjuk a jelenlegi növekedés, szétválasztjuk az egyéb tagállamok növekedésétől, akkor kiderül, hogy annyira mégsem igaz ez. Emlékszem, hogy az amerikai elnökválasztások utáni napon van, voltak olyan weboldalak, amelyek amelyek a Twitteren eh, olyan híreket tettek közé, amelyek egyértelműen és bizonyíthatóan álhírek voltak. Valószínűleg azzal is egyetért ön, hogy a hatóságokba vetett bizalom fontos ebből a szempontból. Vannak kollégák, akik azt javasolják, hogy az egyfajta ellenőrzési egység javaslata talán az integráció párti parlamenttel kapcsolatos befolyást jelenthet egy eh, tág, hogyha túl tág lesz a meghatározás az álhírekkel kapcsolatban, akkor annyi a belénk vetett bizalomnak. Oui, la question est oui. Nous devons proposer une telle définition. Javaslatot fogunk tenni erre a definícióra, ami bomba biztos kell, hogy legyen. Ki kell, hogy állja a próbát minden szempontból ahogy az elején előre bocsátottam, nem lehet vélemény, irónia, szatíria, mert nem erről van szó az áll vagy hamis hírek esetében, hanem konkrét kritériumokat fogunk felállítani, amelyeket egyért, egyhangúan tudunk érvényesíteni. Tehát ez nem jelenthet igazság minisztériumi szerepkört, sem cenzúrát. Fontos, a véleménynyilvánítási szabadságot megőrizni, a sokszínűséget, a tájékoztatáshoz való jogot megőrizni, de az internet, illetve az újítások foglalkoztatási lehetőségeket, munkahelyeket tudnak teremteni, és ez a gazdaság növekedést szolgálja, ezt nem szabad fékezni, tehát kényes a kérdés, de messze menően egyet értek az ön szavaival, tehát itt egészen konkrét helyzetről van szó, szóval ami azért körülhatárolható. Eh, Köszönöm szépen. Mielőtt egy rövid második fordulóba beszélnénk, nekem is lenne egy kérdésem, ami eddig nem merült fel. A bizottság sajnos elmulasztotta a megállapodott időpontban, azaz 2017 végén egy félidős értékelést eh, készítsen a médiáról a Creative Europe-ról. Szerintem ez nem elfogadható, hogy a kitűzött dátumhoz a bizottság nem tartja magát. És aztán most már egy új programról gondolkodnak. A bizottság azt hiszem, hogy intenzíven dolgozik ezen az új programon, és nagyon sok hír kering már egy lehetséges jövőbeli Creative Europe programról, és itt esetlegesen a médiaprogram, illetve a kulturális programok nem kapcsolódnak feltétlenül, feltétlenül össze. Ön mondta, hogy a forrásokat, illetően a médiaprogramokat egy kicsit több pénzzel akarják ellátni. Berlinben együtt hallhattuk ezt az Európai Filmkonferencián, hogy milyen nagyra becsülik a médiaprogramot a film ágazatban, a filmiparban. Van-e már önnek elképzelésem arról, hogy milyen irányba gondolkodnak a médiaprogram jövőjét illetően? Együtt marad ez a Creative europe vagy egy önálló programként működik majd tovább, ez valamennyiünk számára fontos, különösen ami a lehet, láthatóságot és a felismerhetőséget illeti akár egy kultúrprogram esetében, amiért nem ön a felelős, de a médiaprogram esetében mindenképpen, amely egyfajta európai védjegyet képvisel. Fontos, hogy ezt megőrizzük, és ne oldódjon fel egyfajta nagy semmiben. Van-e már első elképzelés arról, hogy milyen irányba fognak elmozdulni ezt illetően? Válasz. Köszönöm, Kamerevet asszony, elnök asszony. Nem tudjuk még megmondani, hogy milyen végeredményei lesznek a tárgyalásoknak, de tudom, hogy milyen álláspontot védünk. A médiaprogram az egy szimbólum, az egyik legnagyobb sikertörténet. 2,4 milliárdot fektettünk be 2000 projektet finanszírozunk évente, több mint 20 éve fenn már ez a program, és itt az a kérdés, hogy én nem fogok egy olyan álláspontot védelmezni, amely felhígítaná ezt a programot, ezt mindenképpen meg kell őrizni. Ezen kívül meg kell tennünk a legtöbbet, hogy a program költségvetését növeljük, de senki nem tudja még előre ezt megmondani. Tudjuk, hogy lesz egy plafon 2014-2020 között 8,2 milliárd euró fölött gazdálkodunk, ugye itt nagyon sok hozzáadott értéket lehetett létrehozni ezzel a pénzzel, és azt fogjuk megpróbálni, hogy a következő időszakban is egy konzekvens költségvetést megvédjünk. Ugyanakkor a 2018-2020 közötti időszakot, illetve egyes fellépéseket felül kell vizsgálni. 14 séma van, 20 különböző és talán eljött az ideje annak, hogy jobban felülvizsgáljuk mindezt, és kevesebb legyen a szám, de több perspektíva, nagyobb hatást érjünk el ezekkel a projektekkel. Ez tehát az elképzelés, amelyet jó magam és csapatom követünk, és persze nyitottak vagyunk a parlamenttel való együttműködésre, hogy meg tudjuk védeni ezt a programot a következő pénzügyi keretben is elnök. A program erősítésénél tudhatja, hogy a szakbizottságunk mindenképpen az ön oldalán áll, valószínűleg közösen fogunk majd harcolni ennek érdekében, és a program új orientációját illetően is. Ugye az értékelés nagyon hasznos lenne, így láthatjuk, hogy milyen irányba lehet haladni, mit kell kiépíteni, és mit lehet elhagyni esetleg a jövőben. Nagyon jó lenne, tehát hogyha az értékelés hamarosan megszületne. Van itt még 12 percünk. Helga Trüppelnek szeretnék még egyszer szót adni. I would like to touch on two... Köszönöm szépen. Nem ez az első alkalom, hogy ez, az elhangzott témákról beszélünk, illetve az álhírek témájáról, és tudjuk, hogy ez nem újdonság, az emberi lény történetében ez mindig létezett. Az internettel azonban az álhírek terjesztésének módja megváltozott. Ne felejtsük el, hogy mit mondott Trump az alternatív tényekről, amikor megválasztották. Tehát vannak bizonyos esetek, és vannak olyan közösségi média robotok, amelyek Oroszországban konkrétan, amelyek ezeknek a híreknek a torzításával foglalkoznak. Tehát, hogyha intelligens szabályozást akarunk, akkor ez sajtószabadságot szem előtt kell tartanunk, és óvatosnak kell lennünk. De az óvatosság nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem teszünk semmit. Jó lenne, hogyha intelligens szabályozás születne, hogyha mindent betiltunk, vagy mindent megengedünk, egyik szélsőség sem jó. A következő a szerzői jogokról, a filmekről, a filmiparról, a digitális platformokról, ugyanis Martina Michel azt mondta, hogy a filmipar túl becsüli ennek jelentőségét. Nyilván a határokon átnyúló hozzáférés mindannyiunk számára fontos, de hogyha szeretnénk ezt a hozzáférést megvalósítani, akkor határokon átnyúló fizetésre is szükség van. nem, ez nem vagy-vagy kérdés, hogy határokon átnyúló hozzáférést akarunk, akkor a művészeket, a szerzőket ki kell fizetni. Én ezt már 8 év, az, hogy 8 éve dolgoznak ezen a számomra nem meggyőző ezt, e, ennek finanszírozási módját meg kell oldani. Fagávél. Nagyon köszönöm, Gabriel asszony. Köszönöm, Trüppel asszony. A fake -ok tárgyában egyetértek önnel, ezért is kezdtük meg ezt a munkát, mert most már nem maradhatnunk passzív szemlélői az eseményeknek. Ugyanakkor már kezdetben is elmondtam, hogy nem a jogalkotási szakaszban tartunk jelenleg, mert hogy szabályozzuk, ehhez tudnunk kell, hogy mit is szabályozunk, és amikor megnézzük a helyzetet, akkor tényleg az a következtetés, hogy jobban meg kell ismerni ezt az állapotot. Ezért lesz 2018 áprilisában egy közlemény az Európai Bizottság részéről, nem pedig jogszabály, tehát ismerjük meg jobban a jelenséget, azonosítsuk egyrésztről a mechanizmusokat, másrésztről a fellépéseket is, és aztán meglátjuk, hogy mi következhet ezután, ami a területességet illeti, ugyanaz a célunk, mint a szerzők, a tartalom előállítók, őket megfelelő jövedel, javadalmazásba kell részesíteni, részesíteni, hiszen ők állítják elő a tartalmakat. Aztán itt van még valami, amit gyakran félreértenek. Mi nem akarjuk befolyásolni azt, hogy valaki szerződéseket kössön, de ahogy tegnap is elmondtam, lezajlott az első három oldalú egyeztetés, nagyon kedvező volt a légkör. Hogyha szükség van arra, hogy bizonyos dolgokat tisztázzunk, a három oldalú egyeztetés kiváló alkalmat nyújt erre, de most gondoljunk a digitális egységes piacra is, amelyen belül azt szeretnénk, hogy bizonyos polgárok kategóriái, például azok, akik a kisebbségi nyelveket képviselik, ne fekete képernyők előtt üljenek, hogyha bekapcsolják a televíziót vagy a számítógépet. Egyesek nem értik a digitális egységes piac hasznosságát. Nagyon kényes téma ez, nehéz téma, de azt hiszem, hogy valóban meg kell őriznünk javaslataink ambícióját, és egyben azok lényegét is. Nincs túl sok időnk, hiszen a 2018-as év kulcsfontosságú, az év végéig végleges formába kell öntenünk az összes javaslatot, 44 kezdeményezésünk van, 25 jogalkotási anyag, és csupán 11 kapott végleges formát. Tehát meg kell mutatnunk a polgároknak, hogy foglalkozunk a kiberbiztonsággal, a kompetenciákkal, az iparággal, fontos tehát előre lépnünk. Elnök, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy itt a szakbizottságban nincs eltérő vélemény azt illetően, hogy itt nem vagy-vagyról, hanem és, ésről van szó, tehát a szerzői jogokat védeni kell, és elég pénzt kell, hogy keressenek, ugyanakkor nekünk pedig hozzá kell férnünk az audiovizuális tartalmakhoz határokon átnyúló módon. Azt hiszem, hogy jó úton járunk, hogy mindkét célt elérjük, és nem hiszem, hogy itt nagy nehézségek lesznek még. Még egy valaki jelentkezett szólásra, Flanagan úr, kérem röviden. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Elmondta, nekem, biztos asszony, hogy válaszolt nekem, és most felhívtam a kollégáimat, és semmiféle választ nem kaptunk. És ott ültünk a monitor elé tapadva, hogy vártuk az ön válaszát, és nem értem, hogy miért nem válaszoltak a második e-mailemre sem. Hogyan lehetne önnel, ezzel a szoban forgó újságíróval és jó magammal egy hivatalos találkozót tartani, mert hogyha álhírekről van szó, mindenkinek tennie kell valamit. És az álhírek terjedése a nyomtatott sajtóval kezdődött, nem az internettel. Köszönöm, azt hiszem, hogy az üzenet átment. Ezt a levelet már elküldték, azonban ön még nem kaptam meg, Gabriel asszony. Talán jól lenne ezt még egyszer megvizsgálni, ezt a helyzetet, és ami a határidőt illeti. Ezt kérem, hogy egymás között tisztezzek, egy megfelelő időpontot találva. Köszönöm. Rendben. Most pedig ezen napi rendi pont végére jutottunk. Nagyon köszönöm önnek hogy ennyire bőséges válaszokat szolgáltatott. Azt hiszem, hogy ez a pingpong eljárás egy kicsit érdekes, a számunkra, ön, ön számára talán stresszesebb, hiszen minden kérdésre válaszolnia kell de mindenképpen gyümölcsözőbb eszmecseréről van szó, mint az a módszer, hogy a sok különböző kérdésre aztán tömbben válaszol a meghívott biztos, így jobban tud fókuszálni. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Remélem, hogy nem az utolsó látogatása volt önnek itt nálunk a szakbizottságnál. Köszönöm a kollégáknak és a sok remek kérdést és a jó vitát, amit ma itt lefolytattunk, és még egyszer szép délután kívánok önnek. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Egy rövid szünetet tartunk, öt perces szünetet, hogy mindenki ki tudjon menni, aztán pedig folytatjuk a meghallgatásunkat a kultúrához való hozzáférés tárgyában. liebe Kolleginnen und Kollegen! Azt hiszem, hogy folytatnunk kell az ülést. Az ülésünk többi részének témája a kultúrához való hozzáférés. A nyilvános meghallgatással kezdünk, és közvetlenül azt követően pedig eszmecserére kerül sor a jelentés tervezet tárgyában, melynek a témája ugyanez, első ízben döntött a szakbizottságunk arról, hogy ezen fontos témának saját kezdeményezésű jelentést szenteljünk. Zdrojevski úr a jelentéstevőnk, és nagy valószínűséggel a vitában is aktívan részt vesz majd. Itt vannak a szakértőink, érdeklődéssel hallgatjuk meg őket, hogy hogyan látják ők saját szakterületünk tükön ezt a témát, nem csupán azt, hogy hol vannak az akadályok, hanem azt is, hogy hogyan lehet ezeket esetlegesen meghaladni. A biztos asszonyjal azt hiszem, hogy nagyon jó tapasztalatokat gyűjtöttünk a pingpong eljárás kapcsán. Ez hatékonynak bizonyult, másodszorban pedig rendkívül élénk eszmecserének így tehát azt javasolnám, hogy a meghallgatás során is így járjunk el, azaz minden meghívott Két szakértőnknek 10 percnyi ideje van beszámolója megtartására, és ezt követően lesz egy 10 perces kérdés-felelt forduló, egy percben a kérdés, és aztán lehetőség szerint rövid válasz az elhangzott kérdésre. 5 perc legyen csak a prezentációra? kérdezi az elnök asszony. Igen, legyen csak 5 perc. és ezt követően ugye lesz a 10 perces kérdés-felelet forduló, meglátjuk, hogy hova is jutunk. Először bemutatom a meghívottakat, például még a Barcelonai Egyetemről politikatudományokkal foglalkozik koordinátorra a Fondáció Catalonia Európának, Cousins ügyvezető az European Foundations részéről, Frederik uh, Messeoff, tanácsadó Center for Fine Arts Brüssel a Bozernel, és Derek Molenár adótanácsadó az All Arts Tax Advisors uh, a Rotterdami Erasmus Egyetemen, Olaf Zimmermann, a német kultúrtanács ügyvezetője is meghívott vendég volt, de vele is az történt, ami sok sokunkkal, mégpedig megfázott. Sajnálatos módon ezért ma nem tud jelen lenni. Kimentette magát. Azt hiszem, hogy négy szakértőnk kell is jól töltjük majd az időt, és remek eszmecserét tudunk lefolytatni. Úgyhogy azonnal a dolgok közepébe vágva első szakértőnk eh, Alméda úr kap szót, tessék. Muchas gracias. Nagyon szépen köszönöm. Először is szeretném megköszönni ezt a lehetőséget, hogy részt vehetek ezen a meghallgatáson a Kulturális és Oktatási Bizottságban, illetve a nyilvános meghallgatáson, amely a strukturális és pénzügyi akadályok a kultúrához való hozzáférésben címet viseli. Először is egy olyan jelentést szeretnék ismertetni önökkel, amelyet 2016-ban kezdtünk a Fundación Catalunya Európa alapítványnál dolgozó kollégáimmal együtt megvizsgáltuk ugyanis, hogy a 2007-2015-ös időszakban a kulturális kiadások hogyan alakultak. Ezt a jelentést mindig frissítettük az évek múlásával, és szerettük volna ezzel értékelni, vizsgálni a gazdasági válság hatásait, amely 2007-2008-ban kezdődött, illetve a megszorító politikák hatását a kulturális kiadásokra nézve, a különböző Európai Uniós tagállamokban. Az volt az alapvető kiinduló pont ennél a tanulmánynál, hogy megerősítsük azt, hogy a gazdasági válság és a megszorító politikák hatással voltak-e a kulturális politikákra és a kulturális költségvetésekre az egyes tagállamokban, és hogyan hatott ez a kultúrához való hozzáféréshez az európai polgárok részéről, és hogy a az eredmények megerősítik azt a feltételezést, hogy a gazdasági válság eredményeként csökkent a kultúrához nyújtott közpénzekből nyújtott támogatás, és hogy milyen új politikákat, mechanizmusokat kellene bevezetni annak érdekében, hogy a kulturális politikák konvergenciáját elősegítsük. Az első meglepetés az volt, hogy nincsenek olyan frissített tanulmányok, amelyek a kultúrára fordított közkiadásokra vonatkoznának. Az Európa Tanács a kompendiumban egy készített ugyan egy tanulmány, de az 2011-es, ezért jöttem el, hogy felhívjam az önök figyelmét arra, hogy fontos lenne tudni, hogy a kultúrára milyen közráfordításokat költenek a tagállamok, tehát nincsen gyakorlatilag olyan tanulmány, amely frissített adatokat tartalmazna. Hogyha megvizsgáljuk a módszertant, amelyet alkalmaztunk, az európai országokat négy nagy földrajzi csoportra osztottuk, Dél, Közép-Európa, Kelet-Európa és Észak-Európa, és ezek a csoportok olyan hasonló magatartási mintával rendelkeznek, a tanulmány is ezt megerősítette egyébként, és olyan eszközöket alkalmaztunk, amelyek európai adatbázisokra, bázisokon alapulnak, elsősorban az Eurostaton. Ezt a grafikon szerettem volna önöknek megmutatni, ez ugyanis megerősíti, hogy a tagállamok kultúrára fordított közkiadásai 3%-kal csökkentek a 2007-2015-ös időszakban, időszakban abszolút értékben, és a kultúra súlya az általános költségvetésben az 1,14-ről 1,01 százalékra esett vissza 2015-ben ez a csökkentés. Elsősorban a déli országokban a kulturális költségvetés csökkentésének köszönhető. Lakosonként 113 euró a ráfordítás, a kultúrára történő ráfordítás, ez eh, komoly csökkenést, 6 eh, eurós csökkenést jelent. Tehát az észak, illetve közép-európai országok fenntartják, sőt növelték a közkiadásokat a válság során, annak érdekében, hogy a kontraciklikus gazdaságpolitikák révén ezt megfordítsák, és így a kiadások növekedtek, nem pedig csökkentek. Ezzel szemben viszont a déleurópai országokban óriási volt a visszaesés, ahol közel 30 százalék pontos volt a csökkenés a kult, egyfőre jutó kulturális kiadások terén. Néhány eh, konkrét eset Dániában 247 eurót fordítottak személyenként a kultúrára, 2015-ben már 271 eurót Görögország esetében pedig drámai a csökkenés, 2007-ben 28 euró volt személyenként a kulturális költségvetés, 2015-ben ez is visszaesett 15 euróra. Spanyolország esetében pedig 2015 és 2005 között 36%-os volt a visszaesés a kultúrára fordított közkiadások tekintetében. Ez pedig egy olyan kulturális buborékot jelent, ami a, kult, a gazdasági virágzás során nagyon jól működött, azonban a gazdasági válság után pedig az utolsó helyre került a kultúra, ami a leggyengébb láncem a tagállamok esetében. Hogyha az főre jutó GDP-t nézzük, és a közkiadások arányát, láthatjuk, hogy 2007-ben két nagy csoport volt, ami viszonylag közel állt egymáshoz, és 2015-ben ez a két nagy csoport eltávolodott egymástól, és tulajdonképpen egy szakadás, egy törésvonal alakult ki, amelynek köszönhetően feltételezhető, hogy bizonyos európai polgárok hozzáférnek a kultúrához, költségvetésüknek köszönhetően azonban rengeteg olyan ország van, amelyek eltávolodnak ettől a konvergenciától. A harmadik kép, amit szerettem volna még hangsúlyozni, és gondolom, hogy majd a kérdések során konkrétabb válaszokat is adhatok erre, ez arra vonatkozott, hogy a keleti országok meglepő módon egyébként, és ezt majd részletesebben kellene vizsgálni, a kultúrára fordított költségvetés aránya az általános költségvetéshez sokkal magasabb, mint az Európai Uniós átlag. Ez pedig saját eh, politikai kultúrájának köszönhető, saját hagyományaiknak illetve a kommunista rendszerekről való demokratikus rendszerekre, liberális rendszerekre való áttérés, illetve az identitás, kulturális identitás újra megerősítésének szükségessége. És látjuk, hogy az európai átlagtól nagyon is elmozdulnak. Például a dél-európai országok viszont nagyon is az Európai Uniós átlag alatt vannak. Itt megint csak említeném, hogy a közköltségvetésben a kultúrára fordított költségvetés arányára vonatkozik ez. Az olyan politikák, mint a kultúra, az oktatás, az egészségügy, viszont sokkal több, nagyobb visszaesést szenvedett el Végezetül pedig még egy nagyon fontos eh, hangsúlyt emelnék ki, ez pedig az, hogy a központi kormány közkiadásai hogyan csökkentek ezen időszak során, hogy azt a helyi kormányzatokra ruházza át, és szerintem ez egy nagyon érdekes adat, sokkal jobban kellene vizsgálni. Görögország esetében például a települési önkormányzatok, a helyi intézmények 3%-ot fordítottak a kultúrára, 2015 után viszont már több mint 50% a központi kormányzat, tehát hatásköröket ruház át a helyi kormányzatokra, és ez folytatódik, ez a tendencia folytatódik a többi Európai Uniós országban. Ez az óriási csökkenés, amit tapasztalhattunk, ez ellensúlyozza valamilyen módon a háztartások kiadása, ugyanis a háztartások esetében lehetővé tette, hogy a háztartási kultúrára történő kiadások ellensúlyozták a közkiadások visszaesését. Végezetül pedig, amikor vizsgáltuk Európában a kulturális közkiadásokat, figyelembe kell vennünk azt is, hogy az egyes intézmények, európai intézmények milyen kiadásokat valósítottak meg a Creative Europe, a strukturális és kohéziós alapok. Az európai költségvetésnek több mint 60%-át jelentik, ez pedig 1,87 eurót jelent európai polgáronként, amit a kultúrára fordítanak. Ez eh, egyenlőtlen módon oszlik meg, ugyanis miközben a kohéziós alapok elsősorban a keleti és a déli országok felé irányulnak, a Creative Europe elsősorban az északi országokra, illetve közép-európai országokra, és ez is a beruházások hiánya következtében alakul így. Tehát ezek azok a főbb következtetések, amelyeket elsőként levonhatunk, de később még részletesebben is szívesen szólok erről. Köszönöm. Ja, vielen, vielen. Köszönöm. Eléggé ijesztő, hogy ez egyáltalán az első tanulmány Európában, hogy mennyi pénzt ad vonatkoztak ki az államháztatásból a kultúrára. Nagyon érdekes felismerések ezek szerintem számunkra, és kezdődhet is rögtön az első kérdés fel, válaszforduló. Sztrojevszki úrnak adok elsőként szót. Egy-két percben. Szerdecsnyi podziękować za tą prezentację. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani a prezentációért ami tehát a kiadásokat illeti Európában. Jól tudom, hogy milyen a helyzet. Sokáig voltam Lengyelországban kultuszminiszter, és tartottam a kapcsolatot ö, európai kultuszminiszterekkel ezen témákkal kapcsolatosan. Ugye Spanyolországban, Olaszországban válság volt, és mindez erős fluktuációknak is köszönhető volt a kultuszminiszterek álláspontját illetően, amikor felkerestem akár Csehköztárságot, akár Olaszországot, akár Spanyolországot, hát mindig más és más kultúr, kultuszminiszterre bukkant a néha módsz, kis módszertani hibák is nagy ö, problémákhoz vezethetnek összeadódva. Tehát 2014-15-ben egészen más volt a helyzet, akár Németországban vagy Hollandiában. Hollandiában nagyon csökkentek a kulturális kiadások, Németországban viszont megőrizték ezeket a kiadásokat. Ami viszont a beruházási költségeket illeti, vagy kiadásokat, emlékeztetnünk kell arra, hogy a kormányok dönthettek arról, hogy az európai forrásokat felhasználják-e a kulturális beruházásokra, és csupán kilenc ország döntött úgy az EU-ban, hogy elkülönítenek erős forrásokat. Erre a célra például Lengyelország. Ez a csomag, amelyet beruházásként mutattak be, nos ebben Lengyelország 28%-on mozgott, aztán Olaszország, majd harmadik helyen Németország következett a rangsorban. A többi ország minimálisra csökkentette a beruházásokat ezen a területen. Most egy kérdést szeretnék feltenni. Alapvető jelentőségű elgondolkodni a diversifikáción ezen beruházási csomagon belül. A kultúra esetében nincsen egyetlen közös nevező. Ön fantasztikus munkát végzett, az akadályokat nagyon jól bemutatta, például egy mozi, egy megvásárlása, ez egy akadályt jelent. Ugyanakkor Hollandiában más jellegű akadályok merülhetnek fel. Nagyon fontos tehát ezen akadályok azonosítása, és fontos közös módszertant kialakítani. Ja Yeah, Elnök, köszönöm. Alméda úr szeretne közvetlenül választ adni a kérdésre. Köszönöm szépen ezeket az észrevételeket. A módszertan, amelyet követtünk, az az volt, hogy igyekeztünk a kultúrára fordított közkiadásokat a kulturális szolgáltatások nemzetközi standardjából kiindulva megvizsgálni az Eurostat és az ENSZ rendszer keretén belül. Ez kizárja például az audiovizuális műsorszolgáltatást, a rádió-televíziót, azonban olyan aspektusokat eh, foglal magába, amelyek összehasonlíthatók. Gyakorlatilag az Eurostat információit használtuk, ezek összevethetőek, amelyeket igyekeztünk összehasonlító módon az országok között elemezni, koherens módon, illetve az időben is igyekeztünk ezeket összevetni. Ön is említette a közkiadások alakulását az egyes országokban, Ezeket az adatokat, amelyek rendelkezésünkre állnak, ezeket szívesen továbbítjuk önnek, és egy kivonatot is készítettünk ebből a tanulmányból, úgyhogy ezt megkaphatja azonnal. Köszönöm szépen. Ja, Köszönöm. Kívánne más kérdést feltenni, vagy hozzászólni? Ez Drajevski úr, tessék. Még egyszer. Csak egy kijelentést szeretnék hozzáfűzni, ami számomra fontos. Ezek a standardek, az Eurostat standardjei és az ENSZ standardjei eltérnek. Az Eurostat ...2010-ig egységesítette ezeket a standardeket, Ön viszont 2015-ös adatokról szólt, ez egy nagyon bonyolult feladat emiatt, és gratulálok, hogy sikerült megejteni ezt az összehasonlítást. Ja, vielen herzlichen Dank, das war ein Lob. Köszönöm, ez egy dicséret volt. Nos, valóban a tanulmányunk 2007-ben kezdődik, ami a válság kezdetét megelőző év. Csupán az Eurostatban rendelkezés álló adatokat használtuk fel. Ezek természetesen alakultak, ugyanis az Eurostat is módosított néhány már komplett adatot, ugyanis nyomon követtük ezen adatok alakulását 2016-ig és voltak módosítások, ezt mi is észrevettük. Tehát az információ amit, ami a rendelkezésünkre áll, csak 2015-ig áll rendelkezésre, és reméljük, hogy az elkövetkezendő hónapokban 2016-os adatokat is figyelembe tudjuk venni. Köszönöm. Még itt lesz ön velünk egy kicsit, hogyha a délután során további kérdések adódnának, akkor arra persze még visszatérhet és most a következő szakértőnek fogok szót adni, Kazensz asszonynak, aki főként a szerzői jogokkal foglalkozik, mint akadályjal a kultúrához való hozzáférésben. Kazensz úr, öni a szó. Asszony, öni a szó. Thank you, and good Köszönöm szépen, jó napot kívánok! Európa digitális kulturális örökségének az interoperabilitása, átjárhatósága komoly lökést kapott az utóbbi tíz évben az Európeánával, és Európa világvezetővé vált a kulturális örökség hozzáférhetőségében az oktatás, kutatás, illetve a kreatív ágazatok javára az Európeánál mint weboldal, internetes honlap ezt frémjelzi, és világszerte ismerté válik. Digitalizál, elérhetővé tesz, és egyenlővé teszi a hozzáférés lehetőségeket a 27 tagállamban. Az egyik Európai Bizottsági vívmányként üdvözölték az eh, múlt év novemberében Göteborgban, a tanácsi csúcson, és nagyon sokat segített az online hozzáférésben határon átnyúló jelleggel a területi korlátozások a szerzői jogokban, illetve különböző struktúrális akadályok még megnehezítik a hozzáférés érvényesülését. A szerzői jogok mellett a pénzügyi nehézségekről is szólni kell. A 2016-os tanácsi következtetések dacára még mindig nem kapott kellő támogatást, illetve forrást az Európeána, tehát határon átnyúló jelleggel még nehezen hozzáférhető. Eredetileg azért alakítottuk ki ezt a honlapot, hogy biztosítsa a hozzáférést, viszont az ellátási láncnak a finanszírozása csökkent, illetve erodálódott. Nem sikerült megőrizni az értékét, és a finanszírozási mechanizmusok igen kis hatékonyságúak. Különböző vissza nem térítendő támogatásokban részesült, és a piaci hiányosságok kiküszöbölésére szánt támogatásokból nem tudott részesülni. Fontos, hogy az európai ide tartozás, illetve a társadalmi kohézió, az egyenlő hozzáférési lehetőségek, a kutatás, illetve a tudomány elősegítése, mind-mind azt indokolják, hogy megfelelő finanszírozást valósítsunk meg. Szükség van a szerzőjogokra, de ugyanakkor az interneten a kultúrás örökség javait elérhetővé is kell tenni digitalizált formában. És például így lehet hozzáférni régi újságokhoz, vagy már sehol nem bemutatott játszott filmekhez, és a tagállami szinten a digitális egységes piac ellenható törekvések vannak. A harmonizáció, illetve a szerzői jogok elmaradása a kívánalmaktól nehezíti a megvalósítást az Európán. Elméletileg az elnök asszony kéri a hozzászólót, hogy egy kicsit lassítson a tempóján, tehát a digitális világban fontos, hogy hozzá tudjunk férni a kulturális termékekhez, és őrei vagyunk a kulturális örökségnek, korrekt szabályokra van szükség, hogy a digitális környezetben hozzáférhetővé tegyük őket. Valamennyien szeretnénk hozzáférni, és fogyasztóként hasznosítani ezeket a műveket, legyen szó bár tanárokról, iskolásokról, kutatókról, média munkatársakról, vagy pedig más felhasználó típusokról. Az Európai Unió léte előtt jöttek létre ezek a, az alkotások részben, és a holnap számára meg kell őriznünk őket mindenki javára. Az oktatás, illetve a kutatás úgy tűnik, hogy nem vitatott témakörök a szerzői jogi szempontból. Jelentős sikert is értünk el e, mindkét területen. 300 e, eltvinning tanárt e, képeztünk ki az utóbbi időszakban, és 10-ből 8,9%-os pontszámot értünk el az értékelésben. Tehát haladunk, de nagyon lassan. nehezen tudjuk biztosítani számukra a kívánt adatokat. A 20. századból szeretnének tartalmat igénybe venni, és e, itt valóban egy szűk keresztmetszettel szembesülünk, ahogy már hallhattuk. Audiovizuális anyagokra, dokumentumfilmekre van szükség, amelyek elérhetővé tehetők lennének, hogyha nem ütköznénk néha szerzőjogi korlátokba, nem minden jogosultat sikerül meggyőzni. Illetve vannak rosszul képviselt, vagy alul képviselt időszakok. És vannak szerzői joggal védett, de kereskedelmi forgalomban már nem igénybe vehető termékek, és ezeket is a nagy közönség számára kell, hogy tudjuk biztosítani. Tehát a kultúrás örökség európai szerzőjogi keretet eh, igényel négy szempontból egyrészt a kultúrs örökséggel foglalkozó intézmények óriási feladatnak érik, élik ezt meg, hatalmas az administratív teher a művek biztosításában. Ez egy fekete lyuk, vagy nagy hiányosság. Az Európai Kulturális Örökséget gondozó intézmények kezelésében lévő művek nagy része már nincs kereskedelmi forgalomban, ugyanakkor korlátozza a szerző jog a hozzáférhetőségüket. Az Európai Bizottság javaslatokat terjesztett elő, sok mű számára megfelelőek ezek, de nem minden esetben. Elsősorban a licencbeadás, illetve az engedélyek beszerzése a megfelelő megoldás, és kivételek is adódhatnak az intézmények számára, amelyeket kezelni kell. Mert egyébként a struktúrális akadályokat nem tudjuk leküzdeni. Aztán a javak megőrzése érdekében harmonizált szabályok kellenek, és kötelező kivételeket is meghatároztak, ez nagyszerű, csak a bizottsági javaslat nem egyértelmű, hogy a digitalizációt is magába foglalja ez a lehetőség. És hogyha nem, akkor a jogbizonytalanság csak nő a kultúrás örökséget gondozó intézmények körében, és ez tovább korlátozza a kultúra elérhetőségét. Aztán a kedvenc témám következik, hogy ami a közforgalomban analóg módon elérhető, ez digitálisan is legyen elérhető. Számos tagállam a kulturális intézményei révén a közférában elérhető művek reprodukcióit korlátozza, például a 17. századi festmények esetében. Azért nem lehet őket sokszorosítani, vagy digitalizálni, mert a tagállamok korlátozzák ezt a szerző jogokat kikényszerítve. Aztán az adatbányászat, illetve a szövegalapú keresés szintén korlátozó tényező. És ez is a struktúrális akadályokat erősíti. Tehát a hozzáférés a cél, ezt kell egyre erősebb együttműködéssel elérni. Nagyon szépen köszönöm itt mindig azt az üzenetet kaptam, hogy nagyon gyorsan beszél az előadó a tolmácsoktól, de hát a végén megoldották a helyzetet, minden rendben. Nagyon köszönöm. Zdrojevski úr következik. Köszönöm szépen. Egy kérdésem lenne, és egy kommentárral szeretnék élni. A kérdésem az Európai Parlament döntésére vonatkozik 8-9 évvel ezelőtt, amikor meghosszabbították a szerzőjogok védelmének időszakát 70 évvel. Ugye itt arról volt szó, hogy 50, 70 vagy 80 év legyen ez az időszak, és végül egy 70 éves meghosszabbításról döntött a parlament. És ebből különösen az alkotó művészeknek származik előnyük, de egyben a vállalatok, az üzlet is, amelyek ugye ezen jogokkal rendelkeznek. Érdekelne az ön véleménye. Ön szerint ez a meghosszabbítás egy kedvező döntés volt-e? Fenn kellett tartani ezt az időszakot? Vagy esetleg tovább kellene ezt hosszabbítani? Ami pedig a kulturális javakat illeti. A fő kihívás, melyet jelenleg kezelnünk kell, az abban áll, hogy a kulturális javak összessége, könyvek, filmek és a többi, ugye jelenleg szerzői jogi viták tárgyát képezhetik, és nagyon meglepődtem, amikor megtudtam, hogy hány európai filmet nem lehet terjeszteni, mert szerzői jogviták zajlanak az adott filmmel kapcsolatosan. Ez egyes kiadványokra is vonatkozik, akár Spanyolországban, Angliában, Németországban, kiadók esetében. Az lenne a kérdésem, hogy ön mit gondol erről a problémáról, ami számukra nagyon fájdalmas. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Köszönöm, asszony. Um, for the, uh, first, uh... Ami az első kérdést illeti, Szilárdan hiszem azt, hogy olyan környezetet kell teremtenünk, ahol az alkotók a tevékenységükért kapnak fizetséget. Egyéb esetben a jövőben nem lesz kulturális örökségünk. Azt hiszem, hogy a 70 év igen hosszú idő, nagyon-nagyon hosszú idő egy olyan világban, amelyben most élünk, ugyanis gyakorlatilag kutya években számolhatjuk, sőt, még gyorsabban is számolhatjuk az időt, úgyhogy a 70 év rettenetesen hosszú, tehát valamilyen egyensúlyra kellene törekedni. Azt gondolom, hogy egy működőképes megoldásnak kell lennie, hogy mindenki tudja egyértelműen, mit lehet tenni egy alkotással. Például, hogy hogyan lehessen legálisan digitalizálni egy alkotást, egy műalkotás. A 20. század a nagy hiányosság egyébként, amit mindenki látni akar. A 60-as évekből mondjuk különböző alkotásokat, de kereskedelmi szempontból ez nem megoldható, ezért azt gondolom, hogy jó megoldásokra kell törekednünk, működőképes megoldásokra. A második kérdése nyilván óriási problémát jelent ezeknek a szerzői jogoknak a megfizetése, és egyáltalán a tisztázása, ugyanis a filmarchívumok, a hangfelvételarchívumok mikor tudnak, vagy mikor lesznek készek arra, hogy közé tegyék ezeket az információkat és tartalmakat, de nem tehetik meg, még ha akarják sem, mert hogyha egy kép megjelenik egy filmen belül, még azt is szerzői jogok védik, és azoknak a jogait is rendezni kell. Vannak tehát olyan alapvető strukturális problémák, amelyeket meg kell oldanunk. Köszönöm, Helga Trüppel következik. Köszönöm Petra, köszönöm Jill Kazinsznak. Talán tudja, hogy az Európeánát nak nagy támogatója vagyok. Nem szabad, hogy a Google és más magánvállalatok rendelkezzenek a művek fölött, és a e, copyrightról beszéltek az előbb arról, hogy ez akadályozhass a hozzáférést. Azt gondolom, hogy általánosságban a produkciós oldalt is meg kell nézni, tehát a kreatív tartalom, hogyha létrejön, akkor mindenkit, minden művészt kifizessenek, ugyanis néhány éven belül ellenkező esetben ez már nem áll rendelkezésünkre. Tehát ott van a konfliktus, az érdekkonfliktus. Ön is azt mondta, hogy nem a fizetést ellenzi, de a kulturális örökségvédelmi intézmények, és ezzel kapcsolatban igaza van, hogy így érvel, hiszen az önöké is olyan intézmény, tehát a közköltségvetésből kell fizetni ez egy politikai álláspont, ezzel egyet tudok érteni. Bizonyos szempontból azonban az a probléma, hogy a közköltségvetések az elmúlt években nem kaptak elég forrást arra, hogy ezt megtegyék az Európeánál, illetve a kulturális örökségvédelmi hivatalok sem kaptak erre elegendő forrást. Én azt próbálom egyébként kideríteni, és egyetértek önnel, hogy jól működő megoldásokra kell törekedni, de mindenki szempontjából korrekteknek kell lenniük, különösen a tartalom előállítóknak. Még egy példát említenék, talán ez túlságosan egyszerű. Mindig azt mondjuk, hogy a Coca-Cola fizessen a munkásoknak. A kérdés az, hogy a kultúrában dolgozókat is kifizetik-e. Nyilván mindannyian szabad hozzáférést akarunk, de nem ingyen erre modelleket kell találnunk. És ez a lényeg egyébként a geoblockinggal is, új rendszerre van szükség annak érdekében, hogy az európai filmeket finanszírozzuk, hogyha meg akarjuk szüntetni a geoblokkolást ezt eh, szeretnék tehát érvelni. Én egyáltalán nem ellenzem a szabad hozzáférést, hiszen az alkotók azt akarják, hogy az alkotásaikat lássák, hallgassák, nézzék, de mindenkinek ki kell venni ebből a részét. Szerintem ez így jogos. Vielen Dank. Frau Kassens, bitte. Köszönöm, Kassens asszony. I... Frau Blecker, um, I agree. Egyetértek nagyon is azzal, amit elmondott, és a korábbi kérdésre utal ez vissza, vagyis, hogy gondoskodni kell a tisztességes díjazásról, hogy akik anyagot vagy tartalmat állítanak elő, azok megfelelő javadalmazásban részesüljenek, és ami a szerzőjogokat illeti, hogy 70 éven túli vélemet biztosítsunk, vagy nem. Tehát e, lehetnek például filmek, újságok esetében a széteséssel fenyegetett anyagok, tehát valamiféle kompromisszumot kell találni. Fel kell erre készülnünk. A és örökséget gondozó intézmények pedig szerintem hogy ők biztosítják, vagy próbálják biztosítani ezeket az anyagokat oktatási célból a kreatív ágazatok számára. Tehát óriási az igény, aminek nem tudunk eleget tenni, mert nem az elvárt színvonalon kapják meg, illetve nem a megfelelő időszakra vonatkozó tartalom elérhető számukra. Tehát digitalizálni kell, meg kell őrizni, fenn kell tartani ezeket az anyagokat, és valamiféle hasznosítási lehetőségre van szükség, és ez nem valósul meg. Aztán ugye a publikus anyagokra külön jogokat érvényesítenek tulajdonképpen. Állami pénzből finanszírozták őket, tehát ne legyen elérhető, teljesen ingyenesebb, mondják ők, de többféle érdeket kell összehangolni, kompromisszumot kell kötni. Nagyon köszönöm. Talán még egy kiegészítő kérdés a részemről. Ön azt is elmondta, hogy itt nem arról a kérdésről van szó, hogy valaki ki tudja fizetni a jogokat, hanem sokkal inkább arról, hogy annyira nehéz és költséges egyáltalán tisztázni a jogokat, és azt ö, azonosítani, hogy ki is az, aki ö, jogosult a pénzre. És azt is felvetette ön, hogy az Extended Collective Licensing System mm, az különösen az északi országokban bevett, és nyilvánvalóan viszonylag jól működik mindenki megelégedésére. Úgy véli ön, hogy ez egy modell, lehet, amit esetleg Európára ki lehetne terjeszteni. Segítene ez legalább a jogok tisztázását illetően? I'm um, always, a bit of a fraud up here, Azt gondolom, hogy egy kicsit családmódon nyilatkozom, mert nem igazán az én szakterületem a szerzőjogok kérdése. Szerintem az az engedélyezés, a licensz megoldás az, az jó, és a kollektív jogérvényesítő társaságok segíthetnek ebben, de ezek nincsenek minden országban, illetve nem mindenhol tartják megbízhatónak őket tehát a szerzők, illetve a jogokat ügyintézők szempontjából is fontos lenne, hogy ez minél rövidebben valósuljon meg, és megfelelő mechanizmus álljon rendelkezésre. Jó modellnek tűnik, terjeszteni kellene, de több tényező függvény Ja, wir haben ja mal vor einiger Zeit... Megpróbáltuk ezt a kérdést azért értékesítési társaságok esetében ezeket a jogokat és kötelezettségeket tisztázni, talán meg kellene nézni, hogy az segítette valamit az érintetteknek, amit akkoriban elfogadtunk, vagy még mindig vannak problémák ezekkel a társaságokkal. Szilvia Koszta következik, maximum két percben. Köszönöm ezt az érdekes tájékoztatót. Nagyon nagyra becsüljük az Európán a munkáját, találkoztunk már más alkalmakkor. Ez egy nagyon fontos téma, a hozzáférhetőség. Egyensúlyba kell hozni a díjazást az alkotók számára, vagy akár tudósok számára, másrészt a hozzáférhetőséget. Ön szerint lehet, hogy elveszítettem beszámolja első részét, de a jellegi szerzőjog reform esetében a kivételekkel, amiket mi is támogattunk, például a sokszorosítást illetően, amennyiben az alanyok, akár kulturális intézmények, könyvtárak és a többi, vagy online ö, alanyok, tehát ott nincs haszonzási profit cél. Nos, a bizottság beállítása szerint, vagy akár a mi beállításunk, mi javaslataink szerint, ön szerint ez egy előrelépést jelenthet -e ez a re reform? Aztán ön szerint jó eredményt szülte az a reform, amely már le zajlott az úgynevezett árva művek hozzáférhetőségét illetően, mely esetében a kedvezményezettet, a jogosultat nehéz azonosítani, és az irányelv lehetővé tette a biztosabb hozzáférést ezen művekhez fontos az, hogy itt ugye nem az Európeánáról beszélek, hanem arról, hogy aki hozzáfér az Európeánához, az kalóz módon, illegális módon használhassa fel ezeket a tartalmakat, amelye, amelyeket önök online bocsájtanak rendelkezésre. Um, yeah. The, I think it's really moving. Azt hiszem, hogy valóban jó irányban haladunk az ön által elmondottakkal kapcsolatban, de az az érzésünk, hogyha nem lépjük meg azt, hogy a kivétel esetében lehetőséget, tehát nyilván az engedélyezés az első, ez jó mechanizmus, hogyha ki lehet azt terjeszteni a kollektív engedélyezés, ez nagyon pozitív minden esetre, mi egy teljes mechanizmust akarunk elérni olyan országokban, ahol nincsenek kollektív engedélyezési megállapodások. Ez egy kicsit olyan, mint például, mondok egy példát, a képeslapok esetében. Ott nem tudunk a jogbirtokosokat, nem tudjuk felkutatni, úgyhogy az érvelésünknek tulajdonképpen ez a lényege, és ami pedig a ez árva műveket illeti, nem emlékszem már a kérdésre. De Két kérdés. Egyetértenek-e az európai irányelv ö, szerzőjog felülvizsgálatával, amely egy újfajta kivételt irányoz elő. A második, az árva művek. Már elfogadtuk az irányelvet, és már működik az, tehát már lehetőség van arra, hogy közé tegyünk olyan műveket, amelyeket árvának minősítenek. Ez a két újdonság. Tehát az ilyen művek problémája, illetve az e-, e, ezen művekről szóló irányelv problémája, hogy nagyon kis mennyiségű anyagról van szó. Tulajdonképpen nincs olyan sok ilyen mű. Tehát most a kettőt, hogyha összehasonlítjuk, a 20. századot mondjuk, hát itt a probléma igazából tehát nem kereskedelmen kívüli, illetve árva művekről beszélhetünk ebben az esetben. Köszönöm. És vannak olyan művek, amelyeket ez az árva művek irányelv nem fed le, az olyan művek, amelyek már úgymond kifogytak. Venta úr. Köszönöm, elnök asszony. Lenne egy kérdésem de ezt már Trüppel asszony feltette, amit én akartam feltenni. Vissza térhetek-e még erre a tanulmányra egy egészen rövid kérdés keretében? Eh, claro A tanulmányával kapcsolatban nem volt időm, hogy elolvassam, de nem azt akarom mondani, hogy ne lenne túl jó, hanem olyan javaslatokkal él a végén, és nem az adatokról beszélnék itt a kulturális közkiadások tekintetében, hanem azt kérdezném, hogy élne valamilyen előrejelzésekkel a jövőre nézve Juncker úr és azt Juncker tervről beszélt, illetve beszéltek egy bizonyos adó bevezetéséről. Van-e esetleg egy olyan határ, ami esetében lesz a jövőben valami probléma, hogyha ezek az adatok nem felelnek meg, ugyanis itt nagyon konkrét javaslatok vannak, azonban a kérdés az, hogyha nem ezt csináljuk, akkor mi lesz a jövő? Ja, vielen herzlichen Dank. Das versuchen Sie jetzt mal. Köszönöm. Ezt megpróbáljuk két percben megválaszolni. A ver, comparecer en una comisión del Parlamento hogyha az Európai Parlamentnek egy olyan bizottságában jelenünk meg, amikor a kultúrához való hozzáférés ről beszélünk, és itt jövünk rá, hogy a kétsebességes Európa már létezik, hogy hol van a konvergencia, az európai integráció folyamata, hogyha nem a kultúrában. Ez itt a kérdés. A kultúrának az európai politika stratégiai tengelyének kellene lennie, jelen pillanatban azonban nem az. Ezt azért tudjuk, mert nagyon sok olyan tanulmány van, amely ki is fejti, hogy minden egyes euró, eh, kultúrába befektetett euró esetében az adott ország GDP-jére nézve nagyon nagy a megtérülés egész Európában. Tehát a kultúra GDP-hez való hozzájárulása körülbelül 4-4,5 százalék. Tehát, hogyha az Európai Unió a stratégiai tengelyeiből, az olyan célkétűzésekből, mint például az innováció, a tudomány alapú, tudás alapú társadalom, a kultúra ebben alapvető fontosságú. És azt is látjuk, hogy az európai költségvetésben a kultúra peremre szorult. Ezért hogyha optimistán értelmezzük ezeket az adatokat, még van lehetőség a javulásra. Korábbiakban azt mondtuk, hogy az európai intézmények költségvetése körülbelül 0,75 százalék, akkor miért ne lehetne azt mondani, hogy legyen egy európai standard az egyéb költségvetésekre vonatkozóan, hogy ez 1%-ot érje el, vagy eh, akár haladja meg azt. Hogyha azt gondoljuk, hogy az európai költségvetést egész évben, tehát abszolút értékben kell növelni, legyen költségvetési autonómia, és akár a három vagy négy vagy öt százalékát is kitehetni ez a közkiadásoknak, ott azért még ehhez képest még nagyon sok előrelépésre van szükség, új politikákra, új eszközökre, az ÁFA illetve a hozzáadott értékadó egységesítésére. Nagyon sok javaslatot nyújtottunk be ebben a jelentésben, nagyon szívesen meg is beszéljük ezeket részletesebben. A helyzet az, hogy nagyon meglepett minket ez az eredmény, ennek a tanulmánynak az eredménye, ugyanis az európai kultúrának nem fordítanak elő figyelmet, sőt, semennyit. A költségvetési kultúrához kritikus polgárságra van szükség, olyan ö, nagyobb innovációs, kreatív kapacitással rendelkező polgárságra, tehát egy demokratikusabb polgárságra. És hogy ezt nem oldjuk meg, akkor az európai projekt a valódi válságba lép, ahogyan azt az elmúlt években is tapasztalhattuk. Ja, vielen, vielen. Köszönöm. Akkor most azt Javasolnám, hogy térjünk át a következő szakértőnkre, Messeu úrra, a Bozár részéről. Ez egy kulturális központ, annak nevezném, amely nagyon sokat fáradozik a különféle projekteken, amelyek célja a kultúrához való hozzáférés megkönnyítése. Messze úr, úr, öni a szó. Jó napot kívánok! A Bozár munkatársa vagyok itt Brüsszelben, valószínűleg hallottak már erről az intézményről, és az előadásomat előkészítve gondolkodtam, hogy a pénzügyi modellről beszéljek-e, vagy hogy a közönséget hogy szólítjuk meg. Ez két külön megközelítés. Megpróbáltam mind a kettővel foglalkozni. Tehát először a modellel szeretném kezdeni. Ez egy hibrid modell európai kultúra házaként, és igyekszünk ezt megvalósítani. Aztán az európai vizuális művészeti központokra szeretnék rátérni, hiszen a zenéről is beszélhetnénk, de a vizuális művészetekkel szeretnék inkább foglalkozni, és azt emelném ki, hogy európai szinten milyen tevékenységeket végzünk valószínűleg látták, már fel is keresték, talán a Bozát nincs messze. Ez egy Art Deco Horta ház, ikonikus, az egyik leghíresebb belga építész, és 2002 óta hallgat Bozár névre, szépművészeti központ. Az egyik ö, szövetségi intézmény, Belgiumban a kevés ilyen intézmény egyike, tehát a szövetségi kormány finanszírozza, és persze további forrásokról is igyekszünk gondoskodni. Emellett az Európai Kultúraháza is európai kulturális csúcsokat szervezünk, illetve fiatalok, migráns, diaszpóra rendezvényeket szintén. Európával kapcsolatos kérdéseket dolgozunk fel, illetve szimbolikus jelentősége bír az intézményünk. Az európai intézményekkel is szoros az együttműködésünk. Néhány számot szeretnék felvillantani. Évi 1 millió látogatónk van, ami az európai középméretű városok átlagának felel meg. 30 ezer kreatív munkatársat támogattunk, illetve dolgozót a kezdetektől fogva. Ezt azért említem, mert ez például hangmérnököket, illetve filmeseket, tehát a teljes ellátó lánc képviselőt, és nem csak a művészeket jelenti, akiknek komoly gazdasági hatásuk van. Néhány ábrát mutatnék az infrastruktúránkról. Érzékeltetném, hogy mi minden van nálunk, vetítőterem, koncertterem, illetve kiállítóterem. Itt Viktor Horta látható, aki a 20-as években építette ezt az épületet. Hibrid finanszírozási modellel dolgozunk, tehát állami, illetve magánpénzekből tartjuk fel magunkat, ami a szponzorációt, illetve jegybevételeket és egyéb támogatási formákat is jelent a közféra támogatása, illetve finanszírozása fontos számunkra. 40%-a érkezik a finanszírozásunknak közpénzekből, és európai szempontból a kóprodukciókat emelném ki, 5 millió per év ennek az értéke. Európai, illetve nemzetközi partnerekkel való együttműködésben veszük igénybe ezeket a forrásokat. Az épület fenntartása rengetegbe kerül az utóbbi években a kulturális örökség megőrzése szempontjából, tehát valóban egy nagyon nagy igényű feladat, ez még Belgiumot is megterheli. A nagyságrendeket szeretném itt érzékeltetni, 50% közféra, belga helyi, illetve európai a finanszírozásunk forrása, a többi pedig a jegybevétel, és így tovább. A jövőre nézve szeretnénk adókedvezményekben gondolkodni. Két évvel ezelőttig Belgiumban ez a filmesek, illetve a mozi számára állt rendelkezésre, de most fontolgatják a kiterjesztését, reméljük, hogy ez megtörténik. Az EU finanszírozás szintén fontos számunkra, de nem a fő forrás mert a tagállami, illetve a helyi támogatása leglényegesebb. Az uniós finanszírozás inkább a partnerségek kiszélesítése, illetve a transnacionális szintre emelkedés szempontjából fontos. Itt a művészeti központok szerepéről szeretnék szólni a 21. században, mert a felkérésünk a társadalmi kihívásokról is szólt, a migránsok, környezetvédelem, stb. A demokrácia elősítése a célunk, szeretnénk a polgárokat bevonni a tevékenységeinkbe. És a városokban talán mi maradunk a kevés helyek egyike, ahol egyfajta városi utópiába tudjuk bevonni a polgárokat. Multidisziplináris platformként interaktív együttműködést tudunk elősegíteni a tudományos körök, az intézmények, a polgárok részvételével, és itt tudjuk a közösségeket, a diaszpórákat is szolgálni. Belgiumban, Brüsszelben is élnek diaszpóra közösségek, például az afrikai diaszpóra számára fontos lett, hogy afrikai művészet, művész támogatása, aki történetesen Belgiumban él. 20 éve még nem volt ilyen szerepkörünk, tehát igazából ez egy új kihívás, hogy ennek megfeleljünk, és nagyon izgalmas lehetőség is. Aztán egy intelligens megközelítés kidolgozása szintén nagyon fontos. A nagy közönség számára egyfajta intelligencia megoldást tudunk így megteremteni és alapvetően a művészet szerepe történelemben eh, az, amivel foglalkozunk, ez egy a tárgy is lehetne. Olafur Eliasson eh, azt mondta erről a témáról, hogy a múzeum feladata nem csak a fogyasztás, hanem hogy kapcsolatokat is építsen egy múzeum, és mi igyekszünk ennek megfelelni fontos határon átnyúló mobilitás. Európában 30 ezer vagy több múzeum van, és a nagy kihívás számunkra, hogy a következő években európai szinten hogyan tudunk projekteket megvalósítani, illetve dihotómia eh, látható a művészetek és a piacok között. Szakadék választja el őket a művészeti iskolákban végző fiatal művészek nehezen kerülnek be a galériákba, kiállító termekbe, és így tovább. A közféra és a magánszféra részvétele szintén fontos. Itt észak és délkelet és nyugat között óriási különbségek vannak, és a Kreatív Európa projekt nagyon fontos ezen a téren. A feladatunknak azt tartjuk, hogy minden érintettet bevonjunk Kelet-Európából, a balkáni régióból is. ennek a vállalásnak is igyekszünk megfelelni. Aztán a verseny, vagy a versengő együttműködés az új intézményekkel, például a Párizsi intézményt emelném ki, a partnerintézményünket, és a vizuális művészetek a legnagyobb támogatást igénylik az összes terület közül. Brüsszelnek mi a központjában vagyunk, de a kisváros, illetve vidéki intézmények támogatása is nagyon fontos szerintünk a kulturális ágazat támogatása terén. Egy eset tanulmányról szerettem volna beszélni meg, amely érdekes lett az önök jelentése szempontjából. Itt az állami garanciák, illetve a biztosítási költségek témáját dolgoztam fel esettanulmányban a vizuális művészetek és kulturális örökség terén 1-2-3 millióba könnyedén belekerülhet egy átlagos eh, kiállítás ilyen költségek révén. Az utóbbi 30 eh, évben megugrottak ezek a költségek, és 20-40 százalék a biztosításnak a költsége. Tehát ez nagyon megterheli pénzügyileg az intézményeket. Az Egyesült Királyság, Franciaország, eh, Lengyelország, például biztosítási garanciákat 17 tagállamról beszélhetünk, és 14-ben pedig nincsenek ez egy Európai Bizottsági Tanulmány felméréséből derül ki, de azóta változhatott a helyzet, úgyhogy utána kell nézni. A, mi minket illet, Belgiumban nincs állami garancia, és a hitelezők nem hajlandók ilyen garanciát vállalni ritkán veszik igénybe az ilyen garanciákat, de a ritka esetek között tíz éve volt például egy finn eset minden EU tagállamban fontos lenne, hogy a garancia elérhető legyen állami vagy hitelezői forrásból, és egy európai garancia rendszert tartunk fontosnak. Legyen átfogó, vagy a nemzeti rendszereket magába foglaló. És ez a művészi alkotások mobilitását tudná elősegíteni. A kortárs művészet szintén komoly kihívás. Gyakran elefántcsonttoronyban dolgoznak a művészek, és valahogy el kell jutniuk a közönséghez. Vannak a közönséget könnyebben bevonó és nehezebben elérő művek és a különböző e, formatervezési, illetve egyéb területek, és e, úgy kell, hogy tárlatra kerüljenek, hogy a közönség lelkesedjen ez itt például egy jövő héten nyíló tárlatunk, az afrikai diaszpora érdeklődésére számítunk elsősorban. Tehát konkrét igényekre reagálva a művészet területén a Kreatív Európa programot szeretném kiemelni. Tehát elképesztő, hogy nem kap kellő láthatóságot, illetve nem övezi kellő lelkesedést. A vizuális művészetek projekt a Kreatív Európán belül nagyon jelentős, és az 1% a mottunk, 5 évente igényeljük ezt EU-s szinten, szeretnénk ennyit hosszú távon, és teljesen egyetértek önökkel, hogy mi is ezt szeretnénk. Aztán a külkapcsolatokban a kultúra új prioritás, új pályázatokban kell részt vennünk, illetve új lehetőségeket kell keresnünk partnerségeket kell a kis és nagy résztvevők részvételével kialakítani, valamint a különböző finanszírozási mértékeket össze kell hangolni, észak, dél, kelet, nyugat között be kell vonni a kis és közepes városokat, illetve a vidéki területeket. EU-s szintű állami garanciát kell biztosítani. Köszönöm szépen a figyelmüket. Ja, vielen, vielen herzlichen Nagyon köszönöm ezt az áttekintést a Bozer munkáját illetően, és azt illetően, hogy hol is látja ön a jövő kihívásait. Elsőként Zdrojevszki úr kap szót. Köszönöm, nagy örömmel hallgattam ezeket az információkat, például a biztosításhoz kötődő problémákról, amelyeket én is felvetettem, amikor kultuszminiszter voltam. Sok országot érint ez a probléma. Főleg azt kell szem előtt tartanunk, hogy ha továbbra is ilyen nagy különbségek lesznek a tagállamok között, hiszen egyesek garantálják a biztosítást, mások nem, ha ez így marad, akkor nehéz lesz egy méltányos, igazságos kultás cserét lebonyolítani. Hát a Bozáról sokat hallottam a lengyel elnökség ideje alatt is szerveztek eseményeket, nagyon sok ilyen esemény volt. Néhány évvel ezelőtt emlékszem, egy elég súlyos elemzésre, mely szerint a látható művek csak világosra teszik a különbséget azok között, akik képzettek, és azok között, akik nem képzettek. Akik félnek az új kortás művektől, azok általában nem képzettek, egyre inkább eltávolodnak ezektől a művészeti ágaktól. A Bozár akkoriban oktató-nevelő programokat indított be kísérleti jelleggel, hogy egyre több fogyasztóhoz, vendéghez forduljanak. Sikerült-e kiterjeszteni ezeket az oktató-nevelő projekteket, hogy egyre több embert bevonjanak a kultúra élvezetébe? Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönöm, tessék, Mezov úr. Franciául szólhatok? Nos, ez egy kihívás számunkra, egy folyamatos kihívás a közönséget illetően. Ugye milyen közönségről beszélünk, van olyan, a közönség, amely sokkal inkább tudja, hogy mi történik nálunk, ez egy művészeti köz, kultúrás központ. Nos, három-négy éve nagyon sokat dolgozunk, minden évben szeptemberben indulunk, indítunk projekteket, akár utcai koncerteket is szervezvén, hogy megkönnyítsük a kultúrához való hozzáférést olyan közönség köreiben is, amely soha be nem tenni a lábát a bozárba például. Nagy kihívás a kulturális központok számára, mint a miénk például, az, hogy intézményesítsük az ilyenfajta kezdeményezéseket, sokkal több embert bevonjunk, szélesebb közönséghez szóljunk, nem csupán látogatóként, hanem egyáltalán a kiállítások koncepciójába, vagy hogy elgondolkodjanak ezeken a rendezvényeken, és persze például a fogyatékkal érő személyek könnyebb hozzáférésről is beszélhetünk itt. A Horizont 2020 után remeteg lesz egy olyan keret. Most előzetesen kell elgondolkodnunk azon, hogy hogyan tudunk minél szélesebb közönséget bevonni a programjainkba. Tehát elindítottuk ezeket a kezdeményezéseket, nem könnyű a munka. Ugye a kiállítások kurátora gyakran ezekkel a szempontokkal foglalkozik utolsóként. Elnök, köszönöm, Szilvia Koszta következik. Nagyon érdekes, ismerem a Bozárt, és nagyra becsülöm, amiket ön, amilyen munkákat önök végeznek. Nos, ugye az Euró, a kreatív Európa itt egy százalék megosztásáról van szó, engem az európai szint érdekelne. Ugye ön két érdekes dolgot mondott, ez a biztosítási ügy, egyfajta európai séma kialakítása. Ez ugye megkönnyítheti a műalkotások mobilitását, a művészek megismerését, a kultúrához való hozzáférést, és a második javaslat egy európai séma a garancia kialakítására. Ez is egy érdekes dolog. Itt ki lehetne bővíteni akár a garancia alapot, amelyet az Európai Beruházási Alap bankhoz létre, de ezt a szempontot jelenleg ez még nem veszi figyelembe. Több országban vannak magán alapok, ugye az alapítványokon kívül, vannak adókönnyítések is. Nem tudom, hogy Belgiumban van-e ilyen. Olaszországban van egyfajta árt bónusz. Ez adókönnyítést irányoz elő, és 200 millió eurós bevételt eredményezett néhány hónap alatt, ez lehetővé teszi a magánszemélyek számára, hogyha a kulturális javakba ruháznak be, színházakba, galériákba, akkor adó leírást alkalmazhassanak. Ön szerint is érdekes ez a dolog, létezik ez Belgiumban? Vielen herzlichen Dank. Elnök, köszönöm szépen, tessék. Mészau úr. Nem vagyok adó szakértő, de ez a tax shelter, ez egy érdekes koncepció, ez létezik a moziban is, és ki lehet terjeszteni az előadó művészetekre is. Mi természetesen nem blokkoljuk ezt a dolgot, a lehető legtovább kellene itt lépni szerintem. Az európai garanciát illetően a 2003-as tanulmányt, azt most fedeztem fel, hát ez egy 15 éves tanulmány a bizottság részéről, Szerintem meg kell ezt talán próbálni a következő program keretei között. Ja, fi- Elnök, köszönöm szépen. Akkor haladjunk tovább, nézzük a következő szakértőt. Szintén adóügyi kérdésekről, adó jellegű akadályokról lesz majd itt szó ezen a területen, már ami a kultúrához való hozzáférést esetlegesen akadályoz, és hogy mit tehetünk ez ellen. Molenár úr, öni a szó. Very much. Köszönöm szépen. Nem az adóparadicsomokról fogom majd beszélni, az előadásom során, hanem először is megköszönöm a meghívást, hanem az adó problémákról szeretnék szólni, különösen az előadó művészek számára, nem a vizuális művészetek esetében, Nem most az előadó művészetről beszélek. Van egy előadásom is egyébként itt kivetítve, és az előadás mellett egyébként még egy rövid magyarázatot is készítettem, amelyet elküldtem, illetve egy cikket is eh, elhoztam, amit egy adómagazinba írtam. Tehát mi ez a probléma, amelyről szeretnék önökkel ma beszélgetni? Van egy olyan nemzetközi adózás, ami kifejezetten a az előadó művészekre vonatkozik. A szokásos nemzetközi szabályok azt mondják, hogy az az önfoglalkoztatók az OECD modell 17. cikkének esetében, hiszen a nemzetközi adózást ez szabályozza, ők koordinálják a nemzetközi adószerződéseket, tehát a hetes azt mondja, a hetes cikk azt mondja, hogy csak a saját országunkban kell adót fizetnünk, kivéve ha állandó létesítménnyel rendelkezünk a másik országban, de ott a profit után kell akkor adózni. Hogyha valaki viszont foglalkoztatott, tehát egy alkalmazottja valamely vállalatnak, az alkalmazottnak a munkavégzés szerinti országban kell adót fizetnie, kivéve, hogyha a saját országában, tehát a hazájában kell munkát végezni, mert akkor értelemszerűen a saját országában kell adót fizetnie. A művészek számára azonban és a sportolók számára a 17-es cikkben van egy külön rendelkezés, amit egyébként a legtöbb országát is vett. Ez azt mondja, hogy a művészek és a sportolók az előadás szerinti, előadás helye szerinti országban kell adózzanak, függetlenül attól, hogy magánvállalkozók vagy pedig alkalmazottak, tehát külön elv vonatkozik a művészekre és a sportolókra. Ezt 1963-ban vezették be, és ennek az volt az oka, hogy gyakorlati nehézségek merültek fel. Voltak példák, például egy boxbajnok Monakóban élt, ott egyáltalán nem fizetett adót, és hogyha nincsen a meccsek szerinti országban sem visszatartott adó, akkor semmiféle adót nem fizetett egyáltalán a bevételei után. Tehát ez volt 63-ban. Az OECD 1987-ben egy jelentést készített a sportolókról és a művészekről, és a bizalom hiányát említette. Egy teljesen egyértelmű volt ugyanis a szabályok megszegése, tehát az művészek és a sportolók a külföldön megjel, megkeresett pénzt nem vallották be a hazájukban, hanem nagyon kifinomult adókikerülési rendszerekbe léptek bele, és hogy őket nagyon kalandvágyó, de kevésbé jó könyvelők képviselték, úgyhogy ezek azok az elvek, amelyek alapján úgy döntött az OECD, hogy a művészeknek az előadás helye szerinti országban kell adózniuk, azonban a hazájukban kell benyújtani az adóbevallásokat. Tehát ez a szabályszegés, illetve az adókikerülés miatt került megállapításra. Gyakorlatban ez azonban, mondjuk ezt, hogy ez az intézkedés arra irányult, hogy a nagy neveket támadják. Azokat, mint például ma Chris Froome, a biciklista, vagy pedig Max Verstappen, a Forma 1-es pilóta, aki Monakóba helyezte át a székhelyét, és többé nem akarnak adót fizetni most nem a rendes sportolók és művészek 95%-ára irányul, mégis rájuk is ezek a szabályok vonatkoznak. A gyakorlatban azonban vannak problémák. Először is a azokban az államokban, az előadás hely szerinti államokban a költségek leírása. Például ott van Ariana Mariak, a francia karmester, aki Amsterdamban él, rengeteg mondjuk Olaszországban, Lengyelországban, Franciaországban fellép, és természetesen vannak utazási költségei, szállodaköltségek, menedzsmentje van, és ez nagyon nehéz, hogyha mondjuk franciaországi zenekarhoz megy el, az nagyon nehéz a zenekar számára, hogy mondjuk ha egy-két napig dolgoznak együtt, arra a pár napra leírják a költségeket, és csak azokra a napokra számítsák ki az adót. Ezért aztán Franciaország a fellépési díjnál 15%-os adót tart vissza, ez, tehát a költségek leírhatósága nagyon nagy problémát jelent. Az Európai Bíróság három nagyon érdekes döntést hozott ezzel kapcsolatban, de gyakorlatban ez még mindig problémát jelent. A következő pedig hogyha visszatartották már külföldön ezt az adót, akkor az adó jóváírást hogyan kapjuk meg otthon? Ariana Matiak ahogy mondtam, 20 előadás fellépése volt külföldön. A különböző országokból különböző nyelveken kell az adóigazolást beszerezni. Aztán itt van a Rotterdami Filharmonikus Zenekar, ahol 80 zenész turnézik. Hát gyakorlatilag lehetetlen ezeket az adójóvaírásokat visszaigényelni, hiszen mondjuk Németországban mennek, akkor ott mondjuk 15,8%-os adót tartanak vissza, de mondjuk, hogy ők Rotterdamban vannak bejelentve, alkalmazottként, akkor otthon, Hollandiában hogyan igénylik vissza ezt az adójóváírást? Úgyhogy ez gyakorlatilag lehetetlen megoldani, ez a következő problém. A harmadik pedig az, hogy még akkor is, hogyha az ember mindezekkel a gondokkal megbirkózik, adótanácsadót kell alkalmaznia Hollandiában. Nem mondom azt, hogy én magam drága vagyok, de hát azért én is pénzbe kerülök, és hogyha Arian Matiak elmegy Franciaországba, akkor ott is vegye igénybe egy adótanácsadó szolgáltatásait. És persze az adóigazgatóságok akár Franciaországban, akár Hollandiában szintén érintettek, hiszen be kell fizetni ezt az adót, Hollandiába be kell nyújtani az adóbevallást, mondjuk, hogyha automatikusan az ember ezt nem tudja megcsinálni, akkor ennek vannak adminisztratív költségei, különösen akkor, hogyha a költségeket arra vetíti rá, amit megkeresett. Tehát itt van ez a három probléma, és Európa térképét is megosztom önökkel, hogyha egy másik országba utazik, ott más az adó, kulcs, más szabályok vonatkoznak nyilván az költségek leírására, az adóbevallásra, úgy, hogy ha valaki határokon átnyúló fellépéseken vesz részt, akkor nyilván ez óriási problémákat jelent. Egy harmadik példát is említenék, ez egy rockzenekar, a nevük Within Temptation, eléggé híresek, talán önök ismerik őket, nagyszerű zenét játnak, és mondjuk turné busz saját berendezésükkel, világítással, hangtechnikussal, 12 hang technikussal, menedzsmenttel, ügynökkel utaznak, tehát a turnézás során 80%-os költséget költségük van, 15%-os adót kell befizetniük Franciaországban, mondjuk, és marad 5%. És akkor még nem is beszéltünk az adójóváírásról. Úgyhogy rengeteg probléma van. Vannak azonban kivételes megoldások. Írország és Dánia már évek óta nem vetik ki, nem adóztatja meg a művészeket, és a Hollandia és a művészekre kivetett adót megszüntette, azonban csak olyan országokból származó sportolók és művészek esetében, akikkel a Hollandia, akiknek az országával Hollandia adó megállapodás kötött, ez nem vonatkozik Monakóra például, hanem 94 más ország esetében. Hollandia egy egyoldalulag azt mondja, hogy nem várjuk el az adót, mert problémás. Aztán az Egyesült Királyság egy másik eh, példa, itt van egy nemzeti adószabályok alóli mentesség, hogy van egy általános minimum küszöbérték, 11.500 font évente, ez a külföldi előadókra is vonatkozik, és ezek a kisebb összegek tehát adómentesek. Úgyhogy vannak bevált gyakorlatok. Az is nagyon érdekes egyébként, hogy a sport világában a nemzetközi szervezetek úgy döntöttek, hogy az ausztráliai olimpia után, 2000 után a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, majd később Vancouverben kezdte el, hogy Kanada rendben, megtehetitek, megrendezhetitek a téli olimpiát, de ne tartsátok vissza ezt a 15%-os adót, aztán ugyanez vonatkozik az UEFA-ra, a bajnokok ligájára, hogyha a csapat egy másik országban játszik, akkor nem kell ezt az adót befizetni, és ez eléggé jól működik. Tehát ez is egy jó, pozitív példa. Az OECD egyéb szervezetekkel együtt azt mondta, hogy 17-es cikket nem fogja törölni, és ennek vannak okai, én nem feltétlenül értek egyet ezekkel egyébként, ez a cikkemben is szerepel, azonban kínált lehetséges kivételeket, bizonyos korlátozásokat, például ki lehet zárni az alkalmazottakat, tehát az említett Rotterdami Filharmonikus Zenekar kimaradhat ebből, bizonyos kiadásokat le lehet írni, az USA is egyébként ezt teszi az adószerződéseiben, és van már eleve egy mentesség olyan tevékenységekre, amelyeket közpénzből támogatnak. Ezt nagyon sok adó megállapodásban említik. Tehát vannak ilyen korlátozások. Melyek lehetnek a megoldások, amelyeket ajánlanék jó magam is egyébként, és ezen kívül is van kettő, tehát Hollandia, Írország és Dánia esetében nincsen forrásadóztatás, de csak olyan országokból származó művészek esetében, amelyekkel az ország megállapodott, tehát adó megállapodást kötött. A 17-es cikket szüntessék meg, vagy pedig alkalmazzák ezeket a kivételeket, amelyeket az OECD kínál, és van két új. Az Európai Bizottság egy magatartási kódexet adott ki, például a tiszteletdíjakkal kapcsolatban, illetve azok adóztatásával kapcsolatban, azt gondolom, hogy ezt a sportolókra és a művészekre is alkalmazni kellene. Ez az adó visszatartásra vonatkozó magatartási kódex, illetve a bizottság egy szakértői csoportot is összehívott, tavaly novemberben egy jelentést készítettek, az a határokon átnyúló adózási nehézségekről szólnak. Nagyon jó ajánlásokat tartalmaz egyébként a művészek és a sportolók számára egyaránt. Köszönöm. Ja, vielen herzlich. Köszönöm. Azt hiszem, hogy ez rendkívül érdekes, izgalmas volt számunkra, mert ez egy olyan tématerület, amivel általában nem foglalkozik a Kulturális Szakbizottság, amikor ugye adőügyi kérdésekről van szó, talán a csökkentett héja kulcsokról beszélünk, de a művészek adóztatásáról ez számomra is új volt ez a téma. És azt hiszem, hogy főként a sport területén azonban az úgynevezett világhírű művészek esetében is ugye mindig vannak olyanok, akik az adógyi kibúvókat felhasználják, mint ahogy a multik is, és persze vannak olyan szabályok, amelyek azokat sújtják, akiket nem kellene sújtani, és ez semmiképpen nem jó helyzet. Ugye lehet, hogy valaki adócsaló Monakóban nem fizet adót, ezt semmiképpen sem fogadhatjuk el de aztán meg mindez a kis jövedelmű művészeket sújtja, és ez elfogadhatatlan. Szerintem ezzel a témával mindenképpen foglalkoznunk kell. Először Zdrojevski úr kap szót. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani ezért a prezentációért, amely számunkra nagyon fontos. Nos, Elnök asszony, talán a szakbizottságunk egy ülését a kultúra adóztatásának kérdéseinek lehetne szentelni. Nagyon messze nyúló téma ez, és szerintem érdemes lenne a szakbizottságunk egy ülését kizárólag ennek a témának szentelni. Szeretnék köszönetet mondani a vendégünknek, de azt is szeretném elmondani, hogy Sigrid Hermans munkatársával is beszéltünk, aki vendégünk volt nem régiben itt, és egy nagyon érdekes prezentációt tartott, ugyanakkor néha hány provokatív megjegyzést is tett, amiket szeretnék most itt megismételni az ápolónők fizetnek adót, akkor a sportolók vagy művészek miért ne fizessenek mi a különbség ezen két szakmai társadalmi csoport között? Miért kell az egyiket privilegizálni? A második kérdés, amit ő feltett akkoriban, és én most szeretném megismételni. Jobb-e előirányozni adókönnyítéseket, vagy jobb szubvencionálni egy adott tevékenységet, tehát konkrétan segíteni a művészeket? Ezt azért mondom, mert a művészek nagy többsége vagy önálló munkavállaló, vagy pedig 70%-uk nem végez úgynevezett gazdasági tevékenységet. Tehát itt mindenképpen ugye kérdés az, hogy mennyiben válik a javukra, hogy adókönnyítést alkalmazunk, hiszen nincs jövedelmük, nincs bevételük. És most egy másik kérdés, amely egy pontos kérdésre vonatkozik. Ugye egy zenekar mondjuk két hónapra jött létre, júliusra, augusztusra. Csehek, lengyelek, németek, fehér oroszok, dánok működnek benne. Itt az adóügyi különbségek okán egyesek nagyon magas jövedelmet kaptak a zenekar működését követően, számomra ez így nagyon fontos dolog. Tehát itt nem az egyes művészek tevékenységét kell csak vizsgálni, hanem az adóügyi különbségeket is, amikor a kulturális örökséghez kapcsolódó tevékenységekről beszélünk. Néha 25%-os adó sújtja ezeket a tevékenységeket, máskor meg szubvenciókban részesül. Tehát nagyon fontos különbségek vannak ezen a területen. Még egyszer megismétlem kérésemet, elnök asszony, szenteljünk egy ülést csupán az adóügyi kérdéseknek. Ja, Köszönöm. Sajdrov asszony. Nem elnézést, el is felejtkeztem a pingpong rendszerünkről. Molenár úr. Thanks, uh, thanks for your... Köszönöm szépen ezt az észrevételt. Én jó ötletnek tartom, hogy a kulturális szakbizottság csak adóügyekkel foglalkozó ülést is tartson. Én most ezzel foglalkoztam kifejezetten, de ehhez kapcsolódik számos észrevétel. És az említett professzort nagyon jól ismerem, az Erasmus Egyetemen együtt dolgoztam velem. És a mai előadásom azt a szándékot követte, hogy korrekt adózást szeretnénk, tisztességes adózást a művészeket ne sújtsa nagyobb adóteher, mint az átlagembert. Tehát amit ön mondott, az ápolónő és a művész összehasonlítása valóban egy olyan téma, amit én az előadó művészek esetében határon átnyúlóan felvetettem. Tehát a határon átnyúló előadó művészi adó az magasabb, mint a nővérekre kiszabott adó. Tehát én nem adókedvezményt szeretnék, hanem hogy a túlzott vagy a kettős adóterhet szüntessék meg. Egy második példát is említett, egy szabadúszó, aki keveset keres, kevés a jövedelme, és az adóküszöb közelében van, tehát keveset adózik, és vessük ezt össze. Például az előadó művész esetében 15%-os francia meg osztrák adókkal És probléma, hogy otthon ezt nem írják nekik jóvá. És hogy ezekben az országokban különbe kell nyújtaniuk az adónyilatkozataikat ahhoz, hogy visszakapják az ott befizetett pénzeket. Aztán ideiglenes zenekarok állnak össze számos országban, és ez többször előfordult a praxisunkban, hogy az adó problémákra tekintettel egyszerűen nem hozzák tető alá a produkciót. Köszönöm, Sajdrova asszony, egy percben próbálja meg. Köszönöm ezt a lehetőséget, hogy valamennyüket meghallgathattuk. Mindez ideig nem tettem fel kérdést, de ezen a területen lenne egy észrevételem. Az egyik dolog az adók kérdése, a másik pedig a bevételé, a jövedelemé. Tehát az, hogy a művészeknek van bevételük, jövedelmük, és az adóztatás persze az mindig az egyes tagállamok hatásköre. Azt hiszem, hogy nem mondhatjuk azt, hogy európai szintről valamiféle ajánlást adjunk erre a területre. Jó, persze, vagy fontos a jó példákat követni. Az adókönnyítések esetében felmerül bennem a kérdés, hogy mennyire erkölcsös az, hogy a művészek közszolgáltatásokat használnak, amelyeket az adófizetők zsebéből ö, vesznek ki. Tehát mindenféleképpen valakinek bele kell tenni a pénzt ebbe a rendszerbe, például az egészségügyi ellátásba, a biztosításba és a többi. Nekem az a véleményem, hogy segítsünk a művészeknek, hogy hozzá eljussanak a közönségükhöz, ugyanakkor igazságosan meg kell őket adóztatni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Malénár úr, tessék. Um, I, I fully agree. Teljesen egyetértek önnel. valamennyi adónak szüksége van az adó, vagy valamennyi országnak szüksége van az adóbevételre, és most nem vitatkozom, nem fogom megvédeni azt az álláspontot, hogy eh, jobban kell megadóztatni az előadó művészeket, mint másokat, hanem ugyanannyit eh, adózzanak, ne pedig többet, mint mások. És egy kiegészítést mondanék az elmagyarázottakhoz, hogy amikor ezeket a visszatartott adókat megszüntetik az országok az egymás közötti megállapodásokban, az országok beszélnek arról, hogy új adómegállapodásokat kötnek, hogyha ezt a 17-es cikket felszámolják, akkor elveszítik az adóbevételeket ettől, ezektől a külföldiektől, akik az országokba lépnek fel, azonban ugyanakkor viszont nem kell adójóváírást kifizetniük, úgyhogy ez tulajdonképpen egy zéró mérlegű tranzakció, elveszíti egy részről az ország az adóbevétel, de adójóváírást sem kell fizetni. Tehát én magam az egyenlő adóztatás mellett érvelek. Köszönöm szépen. Rodriguez asszony egy percben. I think I cannot speak Portuguese, right? I should be, I can speak Portuguese. Felteszem, hogy portugálul nem mondhatom el, amit szeretném, de mégis nagyszerű. Akkor köszönöm szépen a lehetőséget, illetve a szót. Nos, nem vagyok benne biztos, hogy az előadó művészeket másképpen kezelnék a különböző országokban. Portugáliát képviselve annyit mondhatok erről, hogy megszorítások voltak nálunk, mint Görögország, és például elfelejtjük, hogy Európában öt legkülső terület található, például Brazíliában dolgoztam professzorként eh, Maderben. Ez utazás és egyéb költségekben x euróba kerül, aztán egy teljes tábot kellett fenntartani, ez még többe került, és az utazás Portugáliába, eh, Lisszabon és Mader között 500 euró volt, drágább, mint Brüsszelbe jutni. 8 millió ember él ebben a régióban, és Madeira legközelebbi. Madeira egy 8 milliós régió, és azt gondolom, hogy ezt is végig kell gondolni az adóügyek kapcsán, hogy például a portugál művészek adóterhe akkor, amikor én Brazíliában dolgoztam, akkor Portugáliából kiküldött tanárként tanítottam, és a művészek is tevékenykedhetnek így. Azok, akik a legkülső régiókban élnek, hasonló helyzetben vannak, és sokkal nagyobbak a költségeik, mint a többieknek. Tehát mindenki számára egyenlő adózást sürgetek. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Molenár úr. Um, um, um, um, um, yeah, um, so equal taxation. Tehát az egyenlő adóztatás, mondjuk nézzük a nyereség felett, tehát miután a eh, kiadásokat leírták, a példa, amit ön mondott, tehát, hogy Madeirából utazik Brazíliába, és milyen utazási költségei vannak, személyzeti költségei. És ez volt az első probléma, amit elmondtam egyébként, hogy a költségek leírása különösen fontos. Egyéb esetben az adókulcs túlságosan magas lesz. Tehát a tisztességes, egyenlő adóztatás a költségek leírása után én ezt javasolnám. Ön elmondta azt is, hogy eh, tanárként Portugáliából eh, utazik Brazíliába, ahol oktat. Ez nagy különbséget mutat az előadó művészet te szemben, mert hogyha ön Portugáliából Brazíliába utazik tanítani, akkor hosszabb időre utazik, három-hat hónap, egy év, akár hosszabb időtartamra. Az adószerződés a 15 cikkben azt mondja, hogy Brazíliának jogában áll az adót kivetni önre, ugyanakkor viszont bevallását Portugáliába kell benyújtania, és adó kedvezményt kaphat, illetve adó jóváírást kaphat azután, amit Brazíliába befizetett. Ha azonban portugál zenekarként két-három előadásra utazik, mondjuk fellépésre utazik Brazíliába, akkor már sokkal bonyolultabb a helyzet, ugyanis időközben mondjuk más országokba is járt Mozambik, Angola vagy Európa többi része, és mindezen országokba volt adólevonás, de lehet, hogy csak egy koncertjük volt, vagy akár több. Tehát ez a harmadik példám egyébként, hogy sokkal nagyobb administratív költségekkel jár ez, mint hogyha valaki Portugáliából tanárként Brazíliába érkezik hosszabb időre. Ezért én azt szeretném, hogyha ugyanazok a szabályok vonatkoznának azokra a művészekre, akik mondjuk önfoglalkoztatóként dolgoznak, hogy csak abban az országban adóztassák meg őket, ahol állandó telephelye van. Köszönöm. Három hozzászóló van még, és most azt javaslom, hogy ezeket hallgassuk meg egymás után, és utána többen válaszolhat az előadó Venta úr. Köszönöm. Én a sportról kérdeznék. Jó magam is sportoló voltam, profi sportoló. A sport és kultúra mondja az elnökasszony. Tehát ez 2000-es évek elején volt, és a 90-es években. Nos, az összes sporták persze különböző. Tehát vannak ugye Mm, csapatsportok, hogy klubtagjaként sportoltam, és ugye a 90-es években ugye mindig adó nyilatkozatban, például Németországban és Spanyol, Spanyolországban, ahol laktam, mindig be kellett mutatnom az nyilatkozatomat, mint bármely más hétköznapi halandó. Persze akkor még az országom nem volt része az EU-nak, tehát itt különféle jogok voltak, munkavállalók, munkadók jogai, egyes sportolókat nem ismernek el profi sportolóként Európában, még most sem. Egyes sportolók pedig akár 200 milliót keresnek, ezt hallhatjuk, akkor miért ne fizessenek adót? hogyha valaki 200 millió eurót keres évente, akkor még ha adót is fizet, biztos, hogy marad neki valami. Tehát ez azért nyugtalanságot vált ki a társadalomban. Aztán ön Dánielról is szólt, hogyha a Dán kollégák Németországban működnek, és visszatérnek a Dán ligába, akkor az első két évben sokkal kevesebbet kapnak, és aztán átugorják ezt a nemzeti határt, vagy küszöböt de ö, úgy, talán itt lehetőség volt arra, hogy több adót fizessenek, mert ugye itt a klubok az üzlet szabályai szerint működnek, és azt hiszem, hogy ezeket az eltérő szabályokat a költségvetések elég nehezen tudják feldolgozni. Szilvia Costa egy percben. Tudom, hogy nehéz neked ez. Eh, Csak egy kicsit pontosítanék. Itt két különböző problémakör van. Az egyik a művész státusz elismerése, ahogy a parlament is kérte. Tehát a művész sajátosságai, ugye itt sokkal rövidebb esetleg a szakmai pályafutás másokhoz képest, például az előadó művészek esetében persze nem az íróknál, és lehet, hogy a művész önállóan működik, vagy társulat tagjaként, és nagyon fontos a mozgás, szabad mozgás is. Itt az adói igazságosság vetődik fel az egyes országok vonatkozásában. Ezek tagállami döntések, még akkor is, hogyha szerintem kellene valami minimális közös nevező. És aztán a második dolog, az ön javaslata, amin esetleg mi is dolgozhatnánk, azaz, hogyan ösztönözzük a művészek szabad mozgását es, egy, es, egy, egyenlő esélyek között, hogy anélkül, hogy kettős adóztatást kellene elszenvedniük. Tehát itt az is előfordulhat, hogy nem adóztatják őket, de az is, hogy kettős adóztatás ö, elszenvedő, és ez egyik sem helyes elnök. Végezetül Julie Ward. Uh, one question. Egy kérdésem lenne. Milyen kockázatokat lát a Brexit kapcsán. Nem Nemrégiben a brit zenekarok éves találkozóján előadást tartottam a Brexit-tel kapcsolatos veszélyekről, és említettem adó jogi problémákat a művészek szempontjából, úgyhogy szívesen venném, hogyha ön is elmondan egy-két gondolatot ezzel kapcsolatban. És általános kérdésem, hogy a társadalmainkban mennyire értékeljük a művészeteket, a művészeket, különösen a megszorítások idején. A 30-as években az amerikai kormány a New Deal-lel bevezette azt a gyakorlatot, hogy a művészek színvonalas műveit is finanszírozták. Például Diego Rivera kiváló freskókat alkotott, azóta is rengetegen látogatják, vagy a kongresszusi könyvtár rabszolga emlékeket őrzött meg, amelyeket sosem gyűjtöttek volna össze az állami finanszírozás nélkül, amely szerint a művészetek, a kultúra fontos a társadalomnak, tehát a közféra finanszírozta ezeket. Na, ilyesmi kéne most. Molenász, Köszönöm, Molenár úr, próbálj meg két percben. Yeah, yeah, thanks. Uh... Köszönöm szépen. Először a sportra szeretnék kitérni. Az egyik észrevétele arra vonatkozott, hogy sok sportoló, nem profi sportoló, és nincs elég jövedelme. Illetve a példa arról szólt, hogy egy minimál jövedelem alatt kereső művész nem is adózik a hazájában. Például vannak profi golfozó ügyfeleim, szeretnének persze a csúcsra jutni, de harmadik kategóriában játszanak, tehát a adómentes határ alatt vannak Olaszországban, Ausztriában, Németországban, Lengyelországban tulajdonképpen a forrásadóval lemaradnak a jövedelmük egy részéről, ezt elveszítik. Aztán a másik észrevételére reagálva, azok, akik művészként vagy sportolóként nagy sikert értek és milliókat keresnek, és a, az ő adó terhük az is egy dolog, de a hivatalos szakpolitika arról szól, hogy az adót elkerülőket igyekszünk utolérni. Úgyhogy ez a központi költségvetési rész nem egy kidolgozott fejezet. 11.500 font az adómentes határ az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államok adóegyezményei 30 ezer dollárban húzzák meg ezt a küszöbértéket. Az OECD szintén alkalmaz egy minimumot, tehát a lényeg, hogy a nagy keresőket szeretnénk megadóztatni, hogy ne tudjanak elmenekülni az adózás elől. És a, az egyezmények rögzítenek küszöbértékeket, mondjuk nem 400 eurót, hanem 20-30 ezer euró per évet. A kicsik kimaradnak ebből, én szerintem. Ez mondjuk a teljes érintetti körnek a 90%-a egyébként. És Szilvia Costa egyetértek az észrevételeivel. A szakmai karrier rövid, és ez alatt a kettős adózás elég gyakori. Ami pedig a Brexitet illeti, és a Brit Zenekarok Szövetségének a helyzete valóban tényleges áfa kockázatot említhetünk az esetükben, és az előadó művészekre kivetett adók is sújthatják őket, hiszen az Európai Unióban a költségek levonhatósága és a, az adókedvezmény bevétele az az uniós országok polgáraira korlátozódik, tehát ebből most kilép Nagy-Britannia. Az EU tagállamai az USA-hoz hasonló helyzetben vannak, tehát tulajdonképpen az unióból kilépve az amerikai helyzetnél rosszabb helyzetbe kerülnek. Egy zenei konferencián tartok majd erről előadást hamarosan, és ott is megemlítem ezt a Brexit kapcsán. Aztán, hogy mekkora értéket tulajdonítanak a társadalmak a művészeteknek, azt mondanám, hogy amikor a forrásadóról egy oldalán levondanak egyes országok, Hollandiában 2007-ben történt ez meg, illetve Írország, Dánia most eh, erről döntést, és Hollandiában 2006-ban kiszámoltuk, hogy 6 millió eurót veszítünk adóbevételben, és a brit adó tanácsadók felkérésére egy hasonló tanulmányt készítettem Nagy-Britanniáról. Egy egyoldalú intézkedés esetében 40 millió eurónyi adóbevételt veszítene Nagy-Britannia. 40 millió fontnyit helyesebben különböző levonható összegek miatt, mert azok mind lejönnek ebből. Tehát egyoldalú lépésként ez nem egy komoly kockázattal járó lépés. Sokkal jobb kétoldalú egyezmény keretében megtenni ezt, mert egyrészt elveszíti az ember a bevételt, de adójóváírást sem kell biztosítania. Nagyon köszönöm. Itt egy európai belső piacról beszélünk, és elég abszurd, hogy mindig kétoldalú adó megállapodások merülnek fel, de azt hiszem, hogy ma ez egy példa volt arra, hogy nagyon sürgetően Előre kell jutnunk az adóügyi politikában is európai szinten, nem csupán ezen a területen is, de ezen a területen mindenképp köszönöm az összes szakértőnknek. Azt hiszem, hogy nagyon sokat segítő tippeket, utalásokat adtam, adtak nekünk ma délután, hogy hogyan is kezeljük ezt a témát. Még egyszer tehát köszönöm, hogy itt voltak, köszönöm az ötleteket, javaslatokat, meg is tapsoltjuk őket. And Wir gehen jetzt nahtlos über. Most pedig azonnal át is térünk a jelentés tervezetre strukturális és pénzügyi akadályok a kultúrához való hozzáférésben. Szívesen meghívjuk önöket, hogy maradjanak még velünk, de persze, hogyha más tennivalójuk van, akkor ezt teljes mértékben megértjük, hogy távoznak. Még egyszer köszönjük, hogy itt voltak, és azonnal Zdrojevski úrnak adok szót 5 percben, hogy bemutassa mindazt, ami ezen saját kezdeményezésben kell, hogy szerepeljen Strojevski úr. Köszönöm szépen. Először is egy alapvető megjegyzéssel kezdem. Nos, ezek az akadályok a kultúrához való hozzáférésben. Első ízben beszélünk erről a témáról egységes módon itt a parlamentben. Az alapvető dolog a kultúrában való részvétel, illetően két dologtól függ. Egyrésztről minden európai polgárnak joga van a kulturális életben való részvételre, ez egy egyetemes jog, és az európai dokumentumokban van rögzítve. Másodszorban a kultúrában való részvétel egyetemes jellege feltétele Európa fejlődésének, a gazdasági pénzügyi sikerének, a kulturális sokszínűség pedig az értékek gazdagsága teljesen egyértelműen védendő a jog által. A negyedik elem. A kultúrához való hozzáférés az egyik fő célja a közintézmények tevékenységének. Minden egyes közigazgatás három alapvető kötelezettségnek kell, hogy megfeleljen – képezni kell a művészeket, a ö, nyilvánosság részvételét biztosítani kell, és a harmadik kötelezettség, meg kell alkotni azokat az infrastruktúrákat, amelyek lehetővé teszik, hogy a művészek a közönségükkel találkozzanak. Az egyetemesség a kultúrához való hozzáférés biztosítása, ez egy kihívás a kultúrás intézmények, de az egész Európa előtt egyaránt. Széles körülön kell itt értelmezni a kultúra fogalmát. Ebbe bele tartozik az előadó művészetek, az egyes polgárok tevékenységei, de a teljes materiális ö, ö, örökség is, tehát az európai kulturális örökség. Milyen alapvető elképzelések ö, szerepelnek ebben a jelentésben? Kulturális területen nagyon sok a probléma, nem a keresletet, inkább a kínálatot illetően, és ezt a számadatok jól mutatják. Egyes kutatások szerint sok európai polgár nem érzi szükségét annak, hogy a kulturális életben részt vegyen. Egész egyszerűen azt válaszolják, hogy nem vesznek részt ebben, mert nem érzik szükségét. Aztán itt van az a tény, hogy nincsenek olyan polgárok, akik semmiféle módon nem vesznek részt a kulturális életben, de ezen részvétel foka, intenzitása különbözik Európa különböző részeiben. Aztán a kultúrával kapcsolatos ismeretek, a siker az elégedettség forrásai. Minél jobban részt vesz valaki a kulturális életben, annál gazdagabb a nyelvezette, a szókincse, tehát aki a kultúrában részt vesz, az jobban boldogul az életben. Az akadályokat illetően három alapvető akadály van, a pénzügyi jellegű akadály, az oktatáshoz kapcsolódó, a tudás ismeretek hiánya, és aztán a strukturális akadályok. Ez a három alapvető akadály létezik tehát. És aztán van még egy új akadály, a technológiai jellegű. Most röviden erről a négy akadályról, kiindulva a pénzügyi akadálytól. Ma nagyon jól kifejtették az előadók, hogy mennyire fontos egy jól struktúrát, logikus adóügyi rendszer léte. Hiszen a kevéssé világos adóügyi rendszer, vagy összetett, rosszul struktúrált adóügyi rendszer transfrontális jelleg szempontból nagyon sok problémát okozhat. Aztán az oktatás. Szeretném kiemelni, hogy az oktatás, a képzés hiánya a közönség körében erőteljes akadályt jelent a kultúrában való részvétel előtt. Nagyon fontos, hogy az oktatás képzés a fiatalokra irányuljon, elsősorban persze a többiekről sem szabad elfelejtkezni. Az oktatás hiánya és a kultúra, kultúrában való részvétel hiánya összekapcsolódnak. Aztán még egy szempont, itt van a pszichológiai szempont. Sajnálatos módon Európában túl gyakran fogadjuk el, a kompetencia hiányt, az alacsony ismeret szintet a kultúra területén. Ez egy aggasztó jelenség. Most nézzük a strukturális akadályokat. Természetesen minél közelebb van hozzánk a kultúra, a múzeum, a könyvtár, annál inkább részt, vegyünk, részt veszünk a kulturális életben. Fontos tehát, hogy sűrű legyen az infrastruktúra, a kulturális infrastruktúra, ez is hozzájárul a kulturális életben való részvételhez, és aztán az utolsó akadály a technológiai jellegű. Nagyon jól tudjuk, hogy hogyan is szerveződik a hagyományos részvétel, múzeumlátogatás, könyvtárlátogatás és a többi, de nagyon keveset tudunk a kulturális életben való részvételről az internet révén. És ez az utolsó elem, amiről ma szólni szeretnék a jelentésem bevezetőjében. Elnök, köszönöm szépen ezt az igencsak átfogó áttekintést, azt illetően, amit a jelentésében szerepeltetni óhajt. Kezdjük az elnyék jelentéstevőkkel. Rodriguez asszony. Uh, Portugálul uh, szeretnék szólni. Ez az alapdokumentum lehetővé teszi számunkra, hogy ennek a témának a bonyolultságát megértsük, illetve átfogó jellegét az kultúrához való hozzáférés akadályai tekintetében. Szeretném kihangsúlyozni, hogy mennyire fontos, hogy a jelentés egy részét az oktatási részre fordítsuk, ugyanis kétség kívül az oktatás olyan eszköz, amely lehetővé teszi nagyon sok akadály leküzdését a kultúrához való hozzáférésben. Most a második részre szeretnék áttérni nagyon fontos olyan egyesületeket létrehozni, amelyek hozzá segítenek ahhoz, hogy mondjuk az oktatási és kulturális intézmények között jó együttműködés, akár határon átnyúló együttműködés legyen, ugyanis az lenne az ideális, ha az akadályokat felszámolnánk, vagy csökkentenénk a kultúrához való hozzáférés tekintetében. Ami a kultúrát és az oktatást illeti, ezen felül a költségek csökkentését is el kell érni, a nagycsaládosok, a diákok, illetve nyugdíjasok esetében. Nagyon gyakran ugyanis ezek a költségek megakadályozzák az embereket abban, hogy kultúrát élvezhessék, különösen olyan országokban, amelyek megszorító politikákat vezettek be. Nagyon fontos tehát elérni, hogy senkit ne zárjanak ki a kultúrából. A jelentéstevő az érteklődés hiányával is magyarázza időnként a kultúrához való hozzáférés hiányát. Az oktatási intézményeken keresztül, akár a kisgyermekkori nevelés során a helyi regionális, kulturális intézmények segítségével a tagállamok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy új közönségek jöjjenek létre. A jelentésben szerepel egy stratégia is, amelyel csökkenteni lehet a vidéki, távoli és legkülső régiókban élő lakosok előtt álló akadályokat. Az Európai Unióban tehát aktív szerepet kell vállalni annak érdekében, hogy ösztönzőket adjanak ahhoz, hogy a kulturális területen nagyobb részvétel valósuljon meg. Nagyon köszönöm. Martina Michels következik. Köszönöm szépen ezt a nagyon átfogó beszámolót a kulturális statisztika kiemelését, és azt, hogy a kulturális támogatásra összpontosított közpénzekből. Itt valójában egy sokrétű kulturális infrastruktúráról van szó, amely a színháztól a kulturális központokig terjed, a művészeti iskolák, levéltárak, gyűjtemények, galériák is ide tartoznak, amelyek kulturális emlékezetünket őrzik, vagy az aktuális mozgalmakat támogatják. Itt ez mindennek egy átfogó feladata van, és a 4-es, 5-ös bekezdésben szerepel ez az egyfajta orientáció, a cultural mainstreaming fogalma minden politikai területen fontos. Ugyanakkor nem eléggé konkrét az anyag egyes részeken, nem tudjuk merre is tartunk, például a 9-es bekezdésben a beruházásokról esik szó a kulturális és kreatív gazdaságba. Itt nem csupán a gazdasági növekedésről és munkahelyekről van szó ezen ágazatokban, hanem a filmekről, könyvekről, képekről, zenéről. Ezeket néha támogatják, néha pedig nem kapnak támogatást. Hogyha pedig megnézzük a ö, csökkentett híja kulcsot, hát az ágazatban nagyon rosszul fizetett munka helyek vannak, és ez is egyfajta akadályt jelenti a hatékony kulturális párbeszédnek a társadalomban. Aztán a szerzői jogok kérdése, az úgynevezett GLEM intézmények, ez egyfajta veszőparipám, tehát a galériák, könyvtárak, múzeumok, levéltárak, ugye az nem kap kellő hangsúlyt. A szerzői jogok esetében itt a kivételek azok nem elégségesek, ezek akadályozzák a értékekhez való hozzáférést, inkább megszilárdultak az akadályok, mint leépítették volna azokat. Örülök az együttműködésnek, és most csak erre a két kifogásra korlátoznám a kritikus megjegyzéseimet. Elnök, köszönöm, Bill asszony. Merci. Köszönöm szépen. Azt javasolják magyarázatként, hogy a népi rétegek, akik nem értik a kultúrát, jussanak hozzá, férjenek hozzá, de a kulturális választékot gyakran nagy lelkű állami forrásokból finanszírozzák, felelőtlenül az Avignoni Fesztivál például a Népszínházat játszotta, és a klasszikus művek, a magas színvonalú repertoár helyett a lehető legszínvonalasabb előadásokon kellene, hogy szerepeljenek, és általánossá silányul a kultúra, és ezzel elzárkózik még a odaadó közönség elől is. És ez Franciaországban, sőt Európában is az egyik legjobban ismert fesztivál. Elnézést. Valaki közbe kiabált. A művészek szálljanak le az elefántcsontornyokból, és valóban alkalmazkodjanak a közizléshez. Franciaországban etéren nagyon sokat tenni való Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Szilvia Costa, még egy percben. Azt hiszem, hogy nagyon érdekes mindez. Köszönöm a jelentéstevőnek ezt a jelentést. És a meghallgatás is hozzájárul a tartalmak gazdagításához. A struktúrával is egyetértek. Elizabeth elmondtad, hogy vannak még va, kevés az euróbarométer adat. Most ugyan valamivel több van az európai kulturális örökség kapcsán. Tehát itt a keresletről is szó lenne, nem csupán a kínálattal kell foglalkozni, ami pedig a strukturális alapokat illeti. Nagyon sok ország felveti azt, hogy hogyan lehet részvételi módon kezelni ezt a területet, és ezt mi is felvetettük a kulturális örökség éve kapcsán, a fárói megállapodásra is utalok, ugyanis a polgának joga van a tudáshoz, a kultúrás örökség ismeretéhez, művészeti kreatív tevékenység kifejtéséhez, és ahhoz, hogy hozzáférjen fizikailag is mindehez. Ezt meg kell őriznünk, tehát én a fárói megállapodásra fogok utalni, melyet egyes európai országok aláírtak, de nem mindegyik. Ez ugyanis megváltoztatja azon kötelezettséget, hogy amikor kulturális kínálattal élünk, akkor mi a módja annak, hogy a lehető legtöbben részesedjenek belőle? A kulturális örökség nem csupán a turistára irányul, hanem a saját, az ország saját állampolgáraira és ugye hozzáférési nehézségek lehetnek nyelvi, kulturális szempontból azok számára is, akik az adott országban élnek, és esetleg a migránsok nyelvén nem hozzáférhető ez a kínálat. Például Olaszországban az egyéb mi Múzeumban arab nyelven is ki vannak írva a kiállítási tárgyak alatt az információk, és a közönség alapvetően megváltozott emiatt a múzeumban a látogatók. Tehát itt oktatási, adógyi, kulturális problémák is vannak a menedzsment szintjén, a kutatás kínálat szintjén, talán ezt a szempontot is ki kell emelni. Köszönöm szépen. A bizottságot kérem nyilatkozott erről. Szampieri úr próbálja két-három percben összefoglalni. Thank you very much. Köszönöm szépen. Csak szerettem volna nagyra becsülésemet kifejezni ezzel a nagyon érdekes meghallgatással kapcsolatban, és szeretném a az Eurostat kollégák munkája hogyan támogatta a vita lefolytatását, különösen a mobilitást illetően, illetve a mobilitás akadályait illetően. Ez az egyik prioritásunk egyébként tavaly és két évvel ezelőtt is dolgoztunk ezen, és professzor volt az egyik eh, eh, meghívottunk, ezt nagyon fontosnak tartjuk, ezt a témát, és csak akkor tehetjük meg, akkor érhetjük el, hogyha a tagállamokkal együttműködünk az adópolitika tekintetében. Ez nagyon bonyolult a bizottság számára, de a megfelelő eszközt igyekszünk majd ezzel kapcsolatban megtalálni, és prioritásként fogjuk ezt képviselni az tanácssal, tehát a tagállamokkal szemben is. Nagyon gyorsan É, támogatom azt, amit Kosztászony mondott, ugyanis azt gondolom, hogy az a problémák, a kérdések eléggé bonyolultak, és az adatok is ezt mutatják, hogy ezt részletesen megnézzük. Tehát ez a vidék e, és a nagyvárosok közötti megosztottság nem azonos minden országban, ugyanis egyes tagállamokban a nagyvárosok a szegények, más e, tagállamokban pedig a vidéki területek Természetesen az oktatás szerepe és az oktatással való kapcsolat egyértelmű, ugyanis minél magasabb szintű oktatásban vesz részt valaki, annál jobban és többször fér hozzá a kultúrához tehát ez a kulturális kínálatot is befolyásolja. A közösségi alapú megközelítést tartjuk szükségesnek, ezt a kulturális örökség esetében is javasoljuk, és ez egyre elfogadottabbá válik. Tehát, hogy a kultúrát tegyük a közösség életének részévé, és utána forduljunk azokhoz az emberekhez, akiknek kínáljuk a kultúrát ugyanis az érdeklődés hiánya az, ami valójában megakadályozza a kultúrához való hozzáférést. Azonban mindkét irányba befolyást kell gyakorolnunk, természetesen mi a korlátozott eszközeinkkel igyekszünk mindent megtenni, és támogatjuk a parlamentet. Köszönöm. Vielen herzlichen Dank. Ja. E- Nagyon köszönöm. Egyes esetekben igaza lehet abban, hogy talán nincs megfelelő kulturális kínálatunk, hogy mindenkit elérjünk, talán ezen is el kell gondolkodni. Köszönöm. Még egyszer Zdrojevski úrnak adom meg a szót zárásként, és emlékeztetnék arra, hogy a módosító indítványok benyújtásának határideje március második a 10 óra, aztán április 25-én szavazunk az anyagról. Zdrojevski úr, öni a szó. Nos, szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, akik hozzászóltak, és most röviden reagálnék az elhangzottakra. Rodriguez asszony hozzászólására reagálva elmondanám, hogy eléggé egyetértek. Én is kiemeltem az anyagban az oktatáshoz, képzéshez kapcsolódó akadályt. Én itt nem a magas szintű képzésről beszélek, hanem egy alapképzésről, amely lehetővé teszi a művész halászati produkciók megértését. Nagyon szerényen azt is elmondottam, hogy van még itt egy második elem, hogy a költségeket csökkenteni kell a fiatalok szemére Ez egy kihívás minden hatóság szemére minden országban. Lassan kezd ez a tendencia megszilárdulni, az az elképzelés, hogy ingyenes hozzáférést kell biztosítani például a múzeumokhoz, ami pedig a kultúra iránti érdeklődés hiányát illeti, én ezt egy külön pontban kezeltem, utaltam egyes közvéleményi kutatásokra, melyek szerint a megkérdezettek 50% azt mondta, hogy nem vesz részt a kulturális életben, mert nem érdekli az. Tehát van egy érdeklődési hiány a kultúrával szemben. Ez nagyon világosan kiviláglik a kutatásokból. Aztán ami Michels asszony hozzászólását illeti, sajnos a terjedelem korlátozott. Persze a szöveget kibővíthetem még a módosítós, módosításokkal, és itt számítok mindenki hozzájárulására, ami a 4-es és 5-ös pontokat illeti. Persze ezeket ki lehet bővíteni, ugyanez igaz a 9-es pontra. Ha sikerül ezt kibővíteni, akkor világosabban szól majd. Remélem, hogy módosítók révén ez majd sikerül. Köszönöm tehát a kiegészítéseit. Aztán Bilde asszony, csak távirat a stílusban egy megjegyzés. Ebben a jelentésben szándékosan nem szerepel öm, hivatkozás az elit kultúrára. Ez a, ezek a fajta a ö, események, ö, például Avignonban, vagy Hamburgban, ezek elit kulturális események, hát nem sok van ilyen Európában. Vannak nagyon népszerű, ismert kulturális események, amelyek nagyon láthatóak, amelyekről mindenki tud. Pont emiatt néha ezek nagyon költségesek, de mégis ellátják a funkciójukat. Én ezeket nem illetem kritikával, nem ö, részei az én jelentésemnek. Én a sokszínűségről, a kulturális javakról, az infrastruktúrális elemek javításáról beszélek, tehát az alapvető elemekről, de minden esetre köszönöm a megjegyzéseit. Kosztasszony a 100%-ban egyetértek. Alapvető pontokat érintettek a megjegyzései. Ennek én nagyon nagy teret szenteltem. Gondolok itt például a nem közötti egyenlőség kérdéseire, Ugye itt kétszázalékos előnyt tapasztalatunk most a nők javára. A nők jobban részt vesznek a kulturális életben, mint a férfiak. És ez különösen érvényes a fiatal nemzedékek esetében. Korrekt az a megjegyzés, hogy több adatra, több információra van szükség. Most pedig az Európai Bizottság képviselője felé fordulok Kösz, én is társulok a köszönetnyilvánításához az Eurostat eset Eurostathoz. 2012-16 között hatalmas munkát végzett az Eurostat, az Eurobarométer és az összes Eurostat közvéleményi kutatás. Nem véletlenül idéztem őket a beszámolomban, mert ezen vizsgálatok nagyon magas minőségűek, és érdemes ezeket folytatni. Köszönöm, elnök. Nagyon köszönöm ezt a nagyon ösztönző és érdekes délutánt, beleértve a jelentés bemutatását, ugye március második a 10 óra a módosítók benyújtásának határideje, most pedig mindenkit elbocsájtok, hogy élvezzék az estét. Köszönöm a mai eszmecserét, és holnap 9 órakor ugyanezen a helyen találkozunk. És az elnök asszony még egyszer köszönetet mond a tolmácsoknak, nekik is kellemes estét kíván, és holnap találkozunk.